Possiamo iniziare. Kollégák, bár nincs még itt mindenki, egyáltalán nincs, nem vagyunk sokan, de hát nem kéne még jobban késedelmeskednünk. Úgyhogy már is átadnám a szót Klein, Klein úrnak. Kann man mich hören? Geht das? Lehet hallani? Megy a rendszer? Igen, tisztelt elnök asszony, igen, tisztelt képviselő. Köszönöm szépen, hogy itt 30 eh, millió asztmás nevében felszólalhatok. A bizottság eh, hibája miatt nem eh, kapjunk meg egy gyógyszert. Mire van szükségünk? Egy műanyag Effektó nevezetű termékre, amelyet gyógyszer nélkül adtak el, és amely az asztma sok lehető, számára lehetővé teszi, hogy inhalálják a gyógyszert. Ez az egyetlen olyan segítség, amelyel öm, ezt a gyógyszert inhalálni lehet, például fekve. Ez egy nagy biztonsági előny, hiszen a 70-80%-a ezeknek az asztma rohamoknak éjszaka következik be. Tehát ez az eszköz biztosítja, hogy éjszaka és jól használhassák. Azonban a ma bevezetett standardizált inhaláló berendezéseket kell nem lehet fekve inhalálni, és ezt a Fraunhofer intézet kutatása mutatja ki. 30 ezer további asztmatikus nem hoz hasonlóan használom én ezt a terméket, és kitűnően működik. És ezt most be is fogom önöknek mutatni. Mindig nálam van ugye az asztma spray, most bemutatom, hogy működik. Hm, ez ist keine Dopingmaßnahme. Ez nem dopping intézkedés, nem doppingolok, és láthatják, hogy nem csak fekve működik nagyon jól ez a berendezés. Amióta ezt a terméket használom, azóta soha nem kell asztma roham miatt bevinni egy kórházba, és így nagyon sok költséget is meg lehet takarítani az egészségbiztosítók számára. Ezen felül a termékkel gyógyszereket is meg lehet takarítani. A számításaink szerint körülbelül 50 milliárd eurós megtakarítást érnek el a, a egészségbiztosítók, és olyan hatást lehet elérni ezzel a szerrel, ezzel a bevívőszerrel, ezzel a sprével, mint egy gyógyszerrel, mint egy injekcióval, ezért ez az EU irányelv alapján egyes osztályú gyógyszer, CE jelzést kap a, kapott a tervék, és a 100 Anhalt tartományban, ahol a gyártó székel, teljesen elfogadottnak tekintették ezt. A bajor hatóságok a száz anhalti hatóságokat felhívták, hogy tiltsák be a termék eladását absztrakt veszélyre hivatkozva, amely a termékből eredne, amelyet azonban nem lehet bebizonyítani. Így 1997-ben betiltották a terméket, míg a bizottság egy védzáradék intézkedésben tisztázta hangsúlyozom, tisztázta volna ezt az ügyet, mert ez nem történt meg. Tehát a meghallgatás során arról a kérdésről van szó, hogy a bizottság a védzáradék eljárást miért nem hajtotta végre, és a holott ez az EU irányelv alapján kötelessége lett volna. A hatóságok egy évtizeden keresztül absztrakt fenyegetéssel a 93-92 irányelv alapján, amelyeket ez az irányelv egyébként nem is irányoz elő, és nem említ, tehát ezekkel az érvekkel fenyegettek azért, hogy a kívülállókat elbizonytalanítsák, és a késedelmes viselkedésről elterje, eltereljék a figyelmet. A tagállam ezen viselkedését a bizottság vakon átvette, valószínűleg azért, hogy ipari monopóliumok pozícióját vézze. A szakirodalom és a szakértők ugyanakkor a termék veszélytelenségéről adnak sokkal több adatot, mint amit a törvény előír. 30 ezer asztmatikus 200 ezer esetben használta ezt a terméket körülbelül, és azóta egyetlen egy eh, negatív esetről nem tudunk. Kérdezem, hogy hogyan lehet egy gyógyszeripari termék veszélyes, amelyet eh, több mint 14 éven keresztül több mint 200 milliószor használtak, és még semmi fajta negatív jelzéssel nem élt senki sem. Ennek ellenére további klinikai vizsgálatok zajlanak, illetve ezeket követelik. A bizottság évek óta tud erről a helyzetről, de nem reagál erre a helyzetre, és az idáig késedelmes viselkedését folytatja. 1998-ban, majd 2005-ben a véde záradék eljárás alapján tisztázni kellett volna ezt az ügyet. Igen, tisztelt elnök köszönjük, igen, tisztelt képviselők. A jogi szakbizottság szakvéleményében az szerepel, hogy a bizottság, az Európai Bizottság több mint egy, tíz, egy évtizedig fityet hányt az európai jogra. Hogy ezt az állításomat megelősítsem, a bizottság 2007-es tagállamnak írt, írott levelében, ből idézek, szerint, hogy a 97 óta késedelmes védzáradék eljárást végrehajtják. Tehát 10 év eltelt, hogyha állítólag a termék ilyen veszélyes, ez teljesen abszurd. 2010. februárban a Müncheni Közigazgatási Bíróság, a bizottság ezen levelével az Európai Bírósághoz benyújtandó panasz, illetve kereset ellen lépett fel, és így elutasította ezt a kereset benyújtási lehetőséget. Egész addig, amíg ez a, ezt el nem utasították, nem is ismertük ezt a bizottsági levelet. 2010-ben követeltük a betekintés jogát, és ekkor tudtuk meg, hogy létezik ez a levél. Egészen addig a bizottság 2007-es elemzéséből csupán annyit tudtunk, hogy további védezáradék eljárás nem akarnak lefolytani. 2007. decemberében a főigazgató következőt érte nekem, idézem. Az 1997-es eljárással kapcsolatban önök számára ismert, hogy az eljárást nem folytattuk le, minden információt megkaptunk, hogyha úgy gondolják, hogy törvényes, hogy bírósági lépéseket akarnak tenni, akkor ez természetesen az önök döntésétől függ. Hogyan, kérdem én? Két, a bizottság két hivatalos álláspontja, mely teljesen ellentmondó szabályokat tartalmaz a kötelezően alkalmazandó védzáradékról. A megszüntetésre irányuló keresetünket az Európai Bíróság uh, hoz elutasították. Ilyen módon tehát mindenfajta jogi eljárás és lehetősége nélkül állunk itt, és az európai egészségbiztosíták évente 300 millió euróval károsodnak meg, azáltal, hogy magasabb dózist lehet csak bevinni, ráadásul ez az asztmások egészségét és kényelmét is veszélyezteti ez a mai helyzet. A jogi szakbizottság vélekedése és a bizonyítási eljárás teljesen világos, éppen ezért érthetetlen, hogy az Európai Bizottság nem akarja vállalni a felad, felelősségét. Ezért kérjük a petíciós bizottságot, hogy egy vizsgáló bizottságot állítson föl, azért, hogy a bizottságnál fennálló mindenfajta eh, ellen ne, visszaélést felderítsenek. E 30 millió asztma beteg nem egy politikai párt tagja, így nem tudnak előképpen nyomást, politikai nyomást gyakorolni. Amennyiben jogi kérdéseik volnának, akkor a jog, jogi képviselőnk örömmel válaszolja meg a kérdésüket. 30 millió aszmabeteg köszöni meg a figyelmüket. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm. Megadom a szót a bizottság képviselőjének. Thank you very much, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. And, uh, thank you for arranging to take this point. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Bizottság nem vitatja, hogy a petíciót benyújtó által kidolgozott szerkezet nagy lehetőségekkel bír az egészségügyi költségek csökkentésében, mind a paciensek, mind pedig az egészségbiztosítók számára. Ám az Európai Bizottság felelőssége abban áll, hogy az Európai Unióban keresked, kereskedelembe bocsátott kiegészítők nem veszélyesek. Ahogyan Klein úr mondta, egy irányelv, az 1993-as irányelv szabályozza ezeket az orvosi kiegészítőket, és orvosi eszközöket, és ezt többször módosították, és jelenleg ennek az irányávnak az átdolgozása zajlik 2011-re készül ez el terveink alapján. Az orvosi szerkezetek nem úgy, mint a, farmat, mint a gyógyszeripari termékek, nem előzetes engedélyezéshez kötöttek, tehát nem kell egy központi hatóságnak engedélyezni ezeknek a használatát, Ugyanakkor certifikálni kell őket, és a tanúsítványok megszerzésének formája attól függ, hogy magas vagy alacsony kockázatónak tekinthető ez az orvosi kiegészítő eszköz. A kérelmező által kidolgozott eszköz alacsony kockázatú termék, ezért tehát a termelő maga állíthatja róla, hogy alacsony veszélyt jelent, ha csak egy harmadik fél, vagy pedig egy ellenőrző testület nem állít valami mást. Ennek ellenére. Ahhoz, hogy a CE jelet rá lehessen tenni, amely azt tanúsítja, hogy az irányelv előírásainak megfelel a termék, és szabadon lehet kereskedni vele az Európai Unióban. Ennek ellenére mondom, a gyártónak technikai fájlt kell összeállítani adatokkal, amelyek bizonyítják, hogy a termék biztonságos. És azt hiszem, hogy itt mi, itt kell meghallgatni a véleményt, hiszen a bizottság véleménye szerint a kérvényező soha nem tudta a német hatóságoknak bebizonyítani, hogy a termék biztonságos az ehhez szükséges technikai fájlt soha nem töltötték ki teljes egészében. Ezért úgy gondoljuk, hogy a petíció benyújtója és a gyártó nem feleltek meg annak az elvárásnak, amelyet a piacon való értékesítéssel szemben támaszt a jogszabály. Két. A 9342-es EGK e tanácsi irányelv két cikkét vetész fel a 8-as cikkét, amely és a 80-as cikk Kett mindkét előírás felhatalmazza nemzeti hatóságokat, hogy egy terméket kivonjanak a piacról. A 8-as cikk a biztonsági előírás tartalmazza, és ezt a cikket használjuk akkor, hogyha egy termék, amely már a piacon van, erről a nemzeti hatóság úgy gondolja, hogy veszélyes kockázatot jelent vagy azért, mert a gyártás során hibára derül fény, vagy pedig azért, mert új tudományos bizonyíték hívja fel a figyelmet egy kockázatra. Ez tehát az a cikk, amely alatt a német hatóságok először jelezték az Európai Bizottságnak a béli szándékukat, hogy kivonják a, ter, a piacról ezt a terméket 1997-ben. Ez az eljárás soha nem folytatták le, hiszen a bizottság rendelkezésére álló összes dokumentum eh, és a gyártó levele a német hatóságokhoz, ezek alapján a gyártó egyetértett azzal, hogy nem értékesíti továbbiakban ezt a terméket, és eh, közölte, hogy befejezi a fált. Tehát a bizottság szempontjából nem merült fel annak a valószínűsége, hogy a termék ismét megjelenne a piacon vagy hogy bárki kétségbe vonná a tilalmat. Miközben a kérvényező saját érv, értelmezés alapján a 90, bocsánat, a 2007 májusában írt levélből derül ez ki, mégiscsak ez volt a szándéka a termelőnek, a gyártónak. 2006. augusztusában hadottunk el újra a kérvényezőről, mi szerint, hogy a terméket újra piacra vitték más eh, név alatt, és ezt ismét a német hatóságok kitiltották a piacról. Ebben az esetben a bizottság alaposabban megvizsgálta az adatokat, és megállapította, hogy a 18-as cikk alapján történt az eljárás, amely azt mondja, hogy a nemzeti hatóságok, esetünkben a német hatóságok fel kell, hogy lépjenek, hogy az olyan termékek értékesítését eh, megakadályozzák, amelyek nem felelnek meg az irányelvnek. A német hatóságok azon a véleményen voltak, és az Európai Bizottság nem vonhatja ezt, nem vonja ezt kérdébe, kérdőre, hogy eh, ez a termék nem felel meg a piacra vitel feltételeinek, mert a gyártó nem nyújtott be minden dokumentumot. Finom különbség van a között, hogy egy termék ről nem bizonyították be, hogy nem veszélyes, vagy pedig egy termékről bebizonyították, hogy veszélyes, de ez azért mégiscsak egy különbség. És úgy gondoljuk az Európai Bizottság részéről, hogy a második alkalommal a német hatóságok a 18-as cikk alapján jártak el. Tudjuk, hogy a petens, a kérvényező német bíróság előtt már fellépett. Láttuk a Bajor közigazgatási bíróság februári ítéletét, amely ellen természetesen a kérvényező fellebbezhet. És a bizottság semmilyen módon nem szólt bele a Bajor Bíróság döntésébe. Egyébként az Európai Bíróságra való utalás nélkül a bíróság meg tudta hozni a döntést, és mint mondottam, fellebezni lehet a döntés helyett, az alternatív lehetőség pedig abban áll, hogy a német hatóságok által kért bizonyítékokat benyújtsa, adatokat benyújtsa, amelyeket 2006. augusztus és 2008. januárja között a bizottság több találkozót szervezett a német hatóságok, a gyártó és a kérvényező között, amely alapján részletesebb tanácsot lehetett adni a kérvényezőnek a tekintetben, hogy milyen adatokra, milyen bizonyítékokra van szükség ahhoz, hogy a dokumentációt ki lehessen egészíteni. A német szövetségi hatóságok alapján, ezen adatok alapján meg a német hatóságok azt mondták, hogy 30-40 ezer eurósból a fizikai adatokat össze lehetett volna gyűjteni, hogyha még most is vannak betegek, akik használják ezt a terméket, akkor nem olyan nehéz volna ezeket az empirikus adatokat is beszerezni. A bizottság szokatlan lépéseket fogadatosított ebben az ügyben, azért, hogy összekapcsolja a kérvényezőt a német hatóságokkal, ezt nem általában tesszük, de felismertük, hogy ez egy kis vállalkozás, amelynek lehet, hogy nehézséget okoz, hogy megértse a ránehezedő kötelességeket, és úgy gondoljuk, hogy a német hatóságok helyesen értelvezték a törvényt, Szászánhál tartomány, amely eredetileg elfogadta a ter- terméket. Nem változtatta meg a véleményét, mi szerint, hogy egyetért a bajor hatóságokkal, hogy a terméket ki kell vonni a piacról, és egyébként ez megfelel a Szövetségi Gyógyszerügyi Hatóság véleményének is. Köszönöm. Köszönöm a bizottságnak a hozzászólását. Már is szeretném szabályozni a vitát, mert el akarom kerülni, hogy újra késedelembe essünk, és ezt a petíciót jól lenne úgy lezárni, hogy még a bizottság képviselője itt van. Jár, képviselő, kettő perc. Äh, Köszönöm szépen, állnak asszony. Killing Me Softly, ez jutott eszembe a petíció olvasása során, hiszen már az eljárás hosszúsága is idegölő. Nem vagyok jogász, de a jogi szakbizottságunk a petíciót úgy osztályozza, hogy a bizottság és a nemzeti hatóságok vélhetőleg a jog megtagadásával, a jogszolgáltatás megtagadásának stratégiájával éltek. Két kérdéssel foglalkozom csak. Hallom, hogy itt a 8 meg a 18 as szik között különbséget váltottak, aztán itt egy új orvosi segéd, ezt orvostechnikai eszközt hoztak piacra, a a kérvényező, aztán ezt elut- engedélyezték, majd elutasították, aztán nem tudom, hogy a bizottság miért nem hajtotta végre a záró védzáradék eljárást. Le van ez zárva? Kérdezem a bizottságot. Tájékoztatták a kérvényezőt arról, hogy ezt az eljárást lezárták, hiszen a probléma abban rejlik, hogy a német bíróságok előtt a kérvényező a saját jogát nem érvényesíthette, hogyha a védzáradék alapjáni eljárást a bizottság még nem zárta le. Minden állampolgárnak és vállalkozónak is információhoz való, jutáshoz való joga van, és döntéshez való joga is van. A érintett számára a legrosszabb, ami történhet, az az, hogy nincsen döntés. A rossz döntés is jobb, mint a nem döntés. Hogyha nem döntenek, az olyan, mintha kiéheztetnénk parkolópályára tesznek. Várakoznom kell, és semmilyen módon nem tudom a jogi pozícióimat tisztázni. Az egész petíció legnagyobb problémája számomra ebben rejlik jelesül, hogy nem történt döntés. És még egyszer utalni szeretnék arra, hogy egy jogi keretben egész egyszerűen elfogadhatatlan egy ilyen hosszú ideig tartó eljárás. Kérdezem a bizottságot, tisztázza, lefolytatták a védzáradékos eljárást, vagy nem, hiszen a petíció benyújtójának joga van ahhoz, hogy döntést hozzanak ügyében. És ezen felül azt gondolom, ez már ezt nagyon személyes véleményem, hogy az elégedetlenségünket nagyon markánsan kell megfogalmazni, hiszen ez így nem, tört, nem, nem lehet így dolgozni. Bármi is történik, a kérvényezőnek, illetve az állampolgárnak mind információhoz, mind döntéshez is joga van. Dörfner, mondja az elnök. Úgy hiszem, hogy ez egy kitűnő példa arra, hogy miért van szükség a petíciós jogra a petíciós bizottságban. Hiszen megengedhetetlen, hogy Európában az emberek jogfosztott állapotban legyenek, vannak világos szabályok, melyeket nem mindig tartanak be. Gyakran a ember az érintett a bírósághoz fordul, de ebben az esetben még bírósághoz sem fordulhat, hiszen mi történt vele? 13 évben függ gőben van az ügy, itt az ő részéről sok pénzt fordított el rá, és itt egy fontos szabadalomról van szó, azonban ő nem léphet fel, és a bizottság pedig nem hajlandó meghozni a döntését. Ha a bizottság pozitív döntést hozna, akkor elkezdhetné a munkáját, ha pedig negatívan dönted a bizottság, akkor ezt meg, megtámadhatna a bíróság előtt. Azonban itt bármi történik, a bizottság nem dönt. <clears throat> Meyer asszony egy 97-es levélváltásra utal, ismerem ezt a levélváltást, ebben egy csomó félreértés van, de hát kérdezem én önt, 97 és 2007 között miért nem tettek semmit az irányelv, világosan megmondja, hogy ez soon as possible, amint csak lehet a bizottságnak védzáradékos eljárást kell végrehajtani. Mit jelent az as soon as possible az ön megítélése szerint, ha mind a mai napig nem történt semmi? És még egy kérdésem, ön szerint ki a hatáskörrel és életékességgel rendelkező hatóság? Hiszen a életékessége Szászánháltnak volna, aki 1996-ban azt írja, hogy minden dokumentációt megkapott, semmilyen módon nem tartja ezt problémásnak. A bajorországi bírálatokat mai napig nem szubstanciálták, és ön azt írja, hogy Száz Anháltól mind a mai napig nem hallottunk semmit. Ezt írja az illetékes hatóság, már pedig, hogyha a másik hatóság illetékes, akkor tudassa a petíciós bizottsággal, hogy melyik, hatós, melyik hatóság. Elmondom, hogy miért tartom ezt a agályosnak és agasztónak ezt az ügyet. 30 millió asztma beteg van Európában. 14 éves koromig én magam is asztmas voltam. Ez itt gyógyszer, ez pedig egy medical device, egy orvostechnikai eszköz, ami hova beteszem a gyógyszert, és ezt kvázi spréként tudom használni. Ide is be tudom tenni, és oda is be tudom tenni. A piaci domináns pozícióban lévő gyártók azt mondják, hogy ezt külön együtt kell vásárolni, hogyha a spré kifogyott, akkor egy, egy újat kell várni, és itt van valaki, aki olcsóbban, hatékonyabban gyárt, egészségbiztosítók azt mondják, hogy pénzt lehet ezzel megtakarítani, és önök egész egyszerűen nem adják meg a vállalkozónak a saját jogát, ahhoz, hogy elutasító vagy égelő döntést hozzanak. Kérez, kérem, vegye tudomásul, hogy az meg ki nem elégítő válaszokat nem tudjuk elfogadni, és vélhetőleg a plenárisan egy határozatot fogunk kezdeményezni, hiszen nem engedhetjük, hogy egy gyártó jogfosztott állapotban van. Vertman, mondja az elnök. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy nagyon összetett ez a dolog, ahogy ezt már észre is vehettük. Időközben már egy egész mappát töltöttek meg az adatok az asztalon, és vannak ellentmondásos állítások. Azt olvashatjuk például, hogy klinikai tanulmányokra van szükség. Utána azt olvashatjuk, hogy nem szükséges, utána kiderül egy másik tanulmányra, hogy az egy diplomamunka. Tehát milyen tanulmányokra van szükség? vannak ilyenek, nincsenek, ha nincsenek, miért nincsenek, ha vannak, miért nem fogadják el őket. Tehát eléggé sok kérdés merül fel. Tehát egyszer arról van szó, hogy a két készülék azonos, utána azt hallom, hogy nem azonos. Nagyon összetett a helyzet. Én is így gondolom, és remélem is. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a jogi bizottság is foglalkozzon a dologgal, és hogy megvizsgálja ezt a dolgot. A kollégámhoz csatlakozom különben. Oken. Oken asszony. Dánul fogok beszélni. Köszönöm, elnök asszony. Ez a mondat, ami itt van, illetve ez az utalás, tehát, hogy kui bono, ki profitál abból, hogy nem ismerik el ezt a orvostechnikai eszközt. Tehát a orvostechnikai ipar olyan sokat vesztene, hogyha ez a készülék a piacra kerülne? Nem nagyon jó példát is tudnék hozni arra, hogy eh, lobby jegyzék van. Ma például a Porséről beszéltünk reggel, de szerintem ez a mostani dolog még szörnyebb, hiszen eh, a gyógyszeripar szinte még hatalmasabb, mint a gépjárműipar. Szeretném hozzáfűzni, hogy eh, nagyon jellemző példáját látjuk annak, hogy hogyan lehet lobbizni a bizottságnál. Rengeteg millió európai szenved az asztmától, és a bizottságnál lobbizni lehet ezen emberek ellenében. Szerintem a bizottság most rázza a fejét, igen, de nagyon egyszerű készülékről van szó, az egész dolog nevetséges. Mi sembra abbastanza chiaro elég egyértelműnek tűnik, hogy nem felelt meg a szakbizottság tagjainak, a bizottság képviselőinek a válasza. Úgyhogy ezt ki kell egészíteni az előző választ. Jó magam is azt szeretném kérni, hogy egy rövid összegzést készítsenek írásban, foglalják össze a bizottság állásfoglalását, és látom, hogy szót kérnek, de azt szeretném kérni Dali biztostól, hogy nyugtassa meg minket, mert amit ma hallunk, hát az eléggé más ahhoz képest, mint amit múltkor elmondtak. Mindennek alapján, ami elhangzott, és a részletes megbeszélés alapján úgy gondolom, hogy minél előbb írásos választ kell, hogy adjanak, azért, hogy a petíció benyújtói ténylegesen gyártásba helyezhessék ezt az eszközt. Szeptemberig választ kérünk, írásos választ a bizottságtól. Egyébként úgy tűnik, hogy a biztos nem tartja az ígéretét. Már is átadom a bizottság képviselőnek a szót, de csak egy percre. Thank you. Köszönöm. Hogyha visszatérünk a kezdetekre, az eredeti eljárás eh, igazából egy véd eljárás volt a 8-as cikk alatt. Hogy, és pedig 97-ben eh, a bizottság megvizsgálta, és eh, azt is hallottuk, hogy a gyártó részéről nem volt olyan szándék, hogy a terméket árusítsák. De a bizottság Németországot megkérte, hogy megkérte Németországot, hogy vonja vissza ezt a véd intézkedést. És az összes párt, az összes érintett fél megértette ezt. Amikor tíz évvel később a termék visszakerült a piacra, ahogy Klein úr informált, ismét megtiltották, nagyon alaposan megnéztük, hogy mi történt, és úgy döntünk, hogy nem a 8-as, hanem a 18-as cikk alá tartozott. 2005 óta megnéztük az összes körülményt, és pedig a 18-as cikk értelmében. Klein úr természetesen ezt megkérdőjelezhette, és a német bíróság előtt is láttuk, hogy igazából az orvostechnikai eszközökről szóló irányelvet nem felelt meg ez a készülék. Itt ezt a, a szipkát nem lehet a gyógyszertől elválasztani. Biztosnak kell lenni a szipkának, és Klein úr azt mondja, hogy kétszer olyan hatékony ez a rész, és hogy fél, tehát a szükséges gyógyszernek csupán a felére van szükség, mert olyan hatékonyan juttatja be a beteg szervezetébe a gyógyszert ez a készülék nincsen túladagolás veszélye, nincsen eh, más veszély, ahogy ezt uh, igazolták a vizsgálatok is. Eh, Most akkor vitát kezdünk, és uh, be kell vallanom, hogy nem tudom, hogy mit mondjak. Ehm, Többen bemutatták, hogy a bizottság viselkedése eléggé ellentmondásos ennek a petíciónak az esetében, ezért úgy gondolom, hogy úgy kell eljárjunk, hogy azonnal Dalli biztostól választ kérünk, és azt kérjük, hogy az a vélemény, amit most elmondott a biztos, bizottság képviselője, azt írásban is kapjuk meg. És ezt majd továbbítjuk a, a petíció benyújtja, benyújtójának is, hogy lássa, hogy a bizottságnak mi a véleménye. Úgyhogy szeptemberre a koordinátorokat kérem, hogy gondolják végig a kérdést, és akkor beszéljük meg a lehetséges opciókat. Esetleg eh, a kérelmező tisztázná most a kételyeket? Adjuk meg neki a szót, hogyha szeretne. Egy perc. Úgy gondolom, hogy itt félreértések vannak, és tisztelni kellene tényleg esetleg egy percben. Credo che siano i punti, eh, si ripetono sempre gli stessi punti. Comunque, Mindig ugyanazt ismétlik, de rendben egy perc. Ja, vielen Dank, Frau... Köszönöm, elnök asszony. Tényleg eh, teljesen össze vagyunk zavarodva a bizottságnak köszönhetően. Tehát a 8-as és a 18-as védzáradékot említette. 2007. február 22-én született meg az a döntés, hogy itt a 93 per 42 EGK irányelvről van szó. Tehát a kérdést ezzel tisztázzuk, természetesen egy védzáradik eljárás kell itt lefolytatni. Most a bizonyítás terhe, természetesen nem a kéremezőnek kell bizonyítani, hogy agálymentes a készüléke, hanem a tagállam, amely be akarja tiltatni a készüléket. És a nyolcas cikre hivatkozva, tehát igazából nem a kérelmező feladata az, hogy bizonyítékokat mutasson be. Különben megtette, mégis bizonyította több milliószor, hogy nem káros a készülék, tehát több millióan használták az inhalálót, és bebizonyosodott, hogy nem veszélyes. Ezen kívül soha nem jelentette be, hogy bevonja a terméket, és a Bronfer esetében kijelenthetjük, hogy a terméket mindig forgalmazták, és utána le akarták vetetni a forgalmazhatósági listáról. Tehát itt a 2007. február 22-i anyag pedig az ítéletben is megtalálható, tehát igenis hivatkozhattak rá. Ezeket a dolgokat szerettem volna még bemutatni. Köszönöm. Köszönöm. Akkor maradjunk annyiban, hogy várjuk ezt a dokumentumot, és szeptemberben a szakbizottság megvizsgálja a kérdést. A petíció egyetemen nyitott marad. Következő pont. Balti tengerben az északi áramlat gázvezeték hatásai. Át is adom az előadónak a szót. Dziękuję pani przewodnicząca i dziękuję również za przeniesienie debaty na dzisiejszy... Köszönöm szépen. Köszönöm elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani, hogy délutánra átött a vitát, mert délelőtt nem volt erre idő. Két évvel ezelőtt készült állásfoglalás a parlament részéről. A téma a egy hatalmas projekt, az északi áramlat gázvezeték megépítése. Ez példanélküli az Európai Unióban és lehetetlen előre látni ennek a vállalkozásnak a hatásait, anélkül, hogy egy független értékelés készülne. Az építés már megindult, épül a gázvezeték. Egy jelentős része már kész is van. Gyakorlatilag havonta három kilométert építenek meg Összesen 220 kilométeres lesz ez a gázvezeték, úgyhogy ez is érzékeltető, hogy milyen mértékű befektetésről van szó. Májusban a parlament a szakbizottsági ülésen azt a választotta, hogy itt ez egy magánberuházás, és az Európai Bizottság nem illetékes, és nem készíthet, vagy készíthethet ilyenfajta értékelést. A a finn, német, svéd intézmények által benyújtott dokumentumok nagyon is pertinesek voltak, hiszen ha az északi áramlat esetében nem készül el egy ilyenfajta elemzés, akkor a véleményünk szerint a végrehajtás szempontjából készülő értékelés eredményeit lehet, hogy nem is fogják elfogadni, hiszen ugye az hangzott el, hogy ez egy magánvállalkozás. Szeretnék utalni a 85-ös júniusi irányelvre is. Azt szerint az irányelv szerint akár magán, akár állami beruházásról van szó, ezekről környezeti hatástanulmányt kell készíteni. Az irányelv ötös cikke úgy rendelkezik, hogy az, ért, az értékelés, az elemzésben szereplő értékek föl kell, hogy mérjék az esetleges katasztrofákat, és mindenképpen a környezeti negatív hatásokat, amelyeket az adott beruházás okozhat valamint foglalkoznia kell a lehetséges helyreállítási módokkal is. Az ötös cikk alapján szeretnék néhány kérdést föltenni. Az északi államlat dokumentációjában nincs néhány, tehát nincs meghatározva a felelősség egy esetleges természeti katasztrófa bekövetkezte esetére hogyha a balti tengeren valamilyen katasztrófa következik be, nem lehet tudni ki a felelős. Gondoljunk a mexikai öböl esetére, ott folyamatosan a környezetbe távozik a kőolaj, és nem is tudjuk azt belátni, hogy esetleg egy robbanás a gázvezeték esetleges robbanása milyen következményekkel járhat. Ugye itt a tenger alatt, a vízben történhetne egy ilyen robbanás. Azt se tudjuk, hogy milyen mentési intézkedésekre van szükség. Öt államról van szükség, öt államról van szó, öt államot érint ez a kérdés. Ezek közül melyiknek kell ilyenkor például a mentést intéznie? A bizottság bizonyára emlékszik arra, hogy illetve az Európai Bizottság azt mondja, hogy az értékeléshez nincsenek meg a szükséges eszközök. Van egy bónusz nevű program, ez 50 millió eurós kerettel rendelkezik, és ez a program foglalkozik az esetleges környezetvédelmi katasztrófák kérdésével. Ebben a projektben, illetve ez a jelenlegi beruházás ténylegesen környezeti katasztrofa lehetőségét magában tartalmazza. Nem az a lényeg, hogy magánberuházásról van szó, az a lényeg, hogy tudunk-e, hogy milyen kockázatot fog jelenteni ez a beruházás mert még egyszer mondom, van, bónu, van a bónuszprogram, de a kérdés az, hogy rendelkezésre áll-e bármilyen összeg az elemzés elkészítetésére. 30. oldalon, a nem technikai jellegű jelentés 30. oldalán statisztikai adatok szerepelnek a gázvezeték biztonságára vonatkozóan. Itt az van, hogy a baleset valószínűsége majdnem nulla, vagyis minimálisnak becslik a hatásokat, a környezeti hatásokat és itt szerepel is néhány szó arról, hogy egy esetleges baleset bekövetkeztekor, vagy pedig gázszivárgás esetén mi a teendő. Azt szeretném kérdezni, hogy a bizottságnak mi a véleménye erről. szó, nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy a balti tenger fenekén nagyon sok második világháborús relikvia található, és sok veszélyes vegyi anyag is található épp ezért a tengerfenéken. Úgyhogy mindenképpen szükségesnek tartanám, hogy meg kell vizsgálni, hogy ez egy, egy esetleges gázszivárgás milyen hatással járhat. A bizottság említi azt, hogy az ESPO egyezményt Oroszország még nem írta alá, ez az egyezmény vonatkozik a környezet védelmi katasztrófák határon átnyúló hatásaival. Hogyha egy beruházás garanciájáról van szó, biztonságáról van szó, akkor az egy minimális elvárás lenne, hogy a, az, az egyezmény aláírói tartsák be a feltételeket. Két évvel ezelőtt a biztos azt mondta, hogy a bizottság szeretné elérni, hogy Oroszország írja alá az egyezményt. Szeretném tudni, hogy valójában a bizottság nyomást gyakorolta az oroszokra ilyen tekintetben. Tehát szeretném tudni, hogy mi a helyzet az egyezmény ratifikációjával. Ez egy óriási projekt, 50 évre tervezik. Mi lesz ezután? Ki lesz a felelős az esetleges lebontásért? ennek az ellenőrzéséért, monitorozásáért. Ez egy hatalmas 50 éves beruházás. Hogyan lehet majd semlegesíteni biztonságosan a, az élet tartama végén? Az északi áramlat jelentésben ilyen információk nem szerepelnek, és ezek mind aggályos aspektusok. Konkrét választ szeretnek ezekre kapni a bizottságtól. Egyébként úgy gondolom, hogy az összes aggály, amit már két évvel ezelőtt is elmondtunk, és az állásfoglalásunkban megfogalmaztunk, ezek még mindig aktuálisak. A balti tengerben, ez egy kis zárt tenger. Nagyon lassú a vízcsere. Hogyha itt eh, esetleg egy katasztrófa, természeti katasztrófa következik be, még egyszer mondanám, ilyen zárt környezetben annak drámai hatása lenne az összes környező országra, nem csak azokra az országokra, amelyek részesei ennek a projektnek. Köszönöm, mondja az elnök. Meg is adom a szót a bizottság képviselőinek, Ambassis kolléga. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm eh, a téma felvezetését, és most eh, megpróbálom a bizottság álláspontját összefoglalni. Utána pedig eh, szeretnék a parlamenti képviselő által említettekre reagálni. Ez az északi áramlat téma nagyon összetett. A mérete és a határokon átnyúló jellege miatt. Itt különféle érveket hallottunk, főleg környezetvédelmi érveket. Azonban hallottunk a kockázatról, biztonságról, az energiáról is érveket, külkapcsolatokról, és a környezet diplomáciáról is hallhatunk érveket. Tehát általában itt kellene az összes biztosnak ülni, hogy a témát megvitassa. Azonban a legfontosabb téma az, hogy mi a bizottság szerepe ebben a dologban. Tehát itt uh, említette a 85 per 337-es irányelvet, ez az irányelv pedig uh, a különféle érintetteket eh, szólítja fel, hogy ilyen projektek esetében környezetvédelmi hatásvizsgálatot kell -e elrendelni, vagy állami, vagy magán vizsgálóval. És a kompetens, illetékes nemzeti hatóságnak eh, kell ezt elrendelni, Azonban az irányelv leglényegesebb célja az, hogy legyen környezetvédelmi hatásvizsgálat. Ezen kívül szükségesek a konzultációk a nemzeti szervekkel, NGO-kkal és határokon átnyúló projektek esetében a tagállamokkal is konzultálni kell, akik érintettek lehetnek. A bizottság szerepe ebben az ügyben, és a parlament és a tanács is szavazott erről. Tehát nekünk nem az a feladatunk, hogy megítéljük a hatásvizsgálatot, hanem hogy a tagállamok hogyan alkalmazzák az európai jogszabályokat. Tehát itt több száz projekt kategória van a marha tenyésztéstől az autópályákon át a csővezetékekig. Természetesen ez eh, források és a szubszidiaritás kérdése. Tehát itt a tagállamok felelősek elsősorban a projektek ellenőrzéséért. A bizottság szerepe ebben a tekintetben elhanyagolható. De információként elmondanám, hogy ezen irányel felülvizsgálatát kezdeményezzük, június végén pedig elkezdtük a konzultációkat. Nem tudom, hogyha a parlament a bizottságnak ad egy ilyen szerepet, hogy a környezeti hatásvizsgálatokat ítéljünk meg, akkor rendben van, és akkor ide jövünk és elmondjuk. Azonban erre forrásunk sem nagyon van. A kérdés itt az alkalmazandó jogról szól, és hogy a bizottság mit tehet. Én azt mondanám, hogy semmit. Abban a tekintetben, hogy ez egy tagállami dolog, a tagállamoknak kell ezt a projektet engedélyezniük. Itt az északi áramlat konzorcium pedig az érintett országok nemzeti törvényei alapján tanulmányokat, hatásvizsgálatokat rendelt el, az érintett országokban folynak, ezek Oroszországban is, és egy holisztikus tanulmány áll össze ebből, ami ától cettig leírja a projektet. A bizottság kérésére született meg ez az átfogó tanulmány. Tehát a nemzeti és a határokon átnyúló tanulmányt is megkapták a nemzeti hatóságok. A konzorcium pedig még újabb tanulmányokat rendelt el. Ezeknek az eredményei még nem ismertek, még az érintett országokban sem, tehát ezek a balti államok és Lengyelország. Tehát 2009 végén, 2000 2010 elején az összes érintett állam megadta az engedélyét. Nincsen intézményi szerepünk az irányelv alapján ebben az ügyben, azonban mégis megpróbáltunk tanácsot adni a konzorciumnak és a tagállamoknak is. Hiszen óriási határokon átnyúló projektről van szó, nincs sok tapasztalatunk ezen a téren bizottságnak politikai hatalma van, illetve a tagállamok szakértőivel konzultálhat. Van az úgynevezett ESPOI megállapodás a határokon átnyúló projektekről. A bizottság kompetenciája határain belül megpróbál tanácsot adni a tagállamoknak ezt is fogjuk tenni akkor, amikor más csővezetékek épülnek, majd mint például a Nabucco. Amennyiben a tagállamoknak kérdései vannak, hogy ezt a 85-ös irányelvet hogyan alkalmazzuk, akkor a bizottság tanácsot fogadni. Az év végéig szeretnénk iránymutatókat is publikálni, hogy az ilyen projektek alkalmazása hogyan jogszerű intézményi szerepünk nincs, azonban mégis megpróbálunk mindent megtenni. És most a képviselőköz feltendő kérdése az ebben az esetben alkalmazható az irányelv, amennyiben komoly környezeti kár merülhet fel, és ebben az esetben pedig eh, itt a konzorcium köteles ezt a kárt helyrehozni. Oroszország az eszpói megállapodást nem írta alá, nem ratifikálta. A bizottság esetleg nyomást gyakorolhatna Oroszországra, azonban Oroszország eh, önmaga vállalta, hogy betartja az eszpói egyezmény előírásait. Igaz, hogy nagyon érzékeny környezet a balti tengeri térség és a tengeri stratégiai irányelv 2012-től lesz alkalmazandó, és szerintem megfelelő védelmet nyújt. A többi főigazgatóságtól is valószínűleg hasonlót hallanának, de itt most befejezem. Köszönöm. Köszönöm. Vittára kerül sor. Két perces felszólások. Valószínűleg kollégája szó. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a magyarázatért. Egyetemű, hogy a bizottság megpróbál megfeledkezni erről a témáról. Még egyszer szeretném elmondani, hogy 2007-ben több mint 30 ezer petíciót kapott az Európai Parlament ezzel a gázvezetékkel kapcsolatban és a petíciók nagy részének a, az volt a lényege, hogy a balti tengert fenyegetetve látják az állampolgárok az új gázvezeték által. A parlament abszolút többséggel 542 szavazattal 60 szavazat ellenében fogadta el az állásfoglalást, és a parlament tehát elfogadta ezt a véleményt. Ez a dokumentum sok kockázatot sorol föl, gazdasági, környezet kockázatot, fogyasztói kockázatot, ami azt indokolta, hogy készüljön egy független hatástanulmány, tehát független hatástanulmány, amit egy az érintett tagállamok által közösen kiválasztott független szervezet készít. Az állásfoglalásban javasoltak nem teljesültek. Egyébként az előző ülésünkön is a bizottság képviselője azt mondta, hogy több ezer oldalos szakértői tanulmány készült már erről a témáról, erről a projektről, úgyhogy a bizottság úgy gondolja, hogy nincs szükség további értékelésre, dokumentumokra. Igazából ez egy eljárási játék, amit a bizottság csinál. A bizottság azt mondja, hogy nem vagyunk illetékesek az értékelés elkészítése tekintetében, de a bizottságnak, mint végrehajtó testületnek ajánlást kellene, teljesítenie kellene az Európai Parlamenti ajánlást, és a nemzetközi ezedmény hatája alá kellene, hogy helyezze ezt a projektet, konkrétan a környezeti kérdéseket rendező szervezet egyezménye alapján lengyel országot is érinti ez a projekt. A kérdésem az, hogy a Lady Ashton főképviselő az Európai Parlamenttel, amikor egyeztetett ennek a projektnek a végrehajtásáról, akkor milyen állást foglalt, illetve meg lehetne tudni, hogy pontosan mi az ő elképzelése. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a helyzet teljesen kétértelmű, nagyon nehéz, bonyolult, de az is igaz, hogy az Európai Parlament állásfoglalását a bizottság nem tartotta be. Köszönöm szépen Szeretnék köszönetet mondani Göringer asszonynak a munkájáért. Nagyon jól kidolgozta az állásfoglalást. Én is szeretnék, szeretném kifejezni az, hogy egyetértek mindazzal, ami elhangzott. Két évvel ezelőtt az Európai Parlament hatalmas többséggel fogadta el az állásfoglalását, és ebben egyértelmű javaslatok és egyértelmű ajánlások szerepeltek az Európai Bizottságnak címezve, aminek a nagy része nem valósult meg. A parlament Egyébként nem tudja elfogadni azt, hogy hatástanulmány nélkül elkészüljön, vagy megvalósuljon egy ilyen projekt. A tanács és a bizottság kell, hogy teljesítse a kötelezettségeit. Egyébként egy, a bizottság készített egy véleményt, a 92-es 43-as irányelv a hatodik cikke alapján az Európai Bizottságnak kötelessége van arra, hogy a balti tengert érintő projekt esetében értékelést kell készítenie, és az bekövetkezhető balesetek hatásait is vizsgálnia kell. A bizottságnak tehát kötelessége lenne alternatív megoldásokat is figyelembe vennie, figyelembe véve a környezetvédelmi és a gazdasági veszélyeket. Sajnos ez nem történt meg, és szeretnék arra is emlékeztetni, hogy az Európai Parlament nem volt egyedül ezzel a véleménnyel. És nem csak a petíciós bizottság foglalkozott ezzel a kérdéssel, hanem a külügyi bizottság, az ITRE bizottság is aggályosnak tartotta ezt a projektet. Az Európai Parlament nagy többségével elfogadott állásfoglalást egyszerűen félretette a bizottság, és nem veszi figyelembe, nem tartja tiszteletben a döntésünket. Nem lehet megbízhatónak és függetlennek tekinteni egy olyan hatástanulmányt, amit a befektető finanszírozott a befektető. Ez egyetemben érdekütközést mutat, úgyhogy nem lehet objektív egy ilyenfajta értékelés. A parlament viszont objektív értékelést kér. Egyébként egyáltalán nem tanulmányozták a szárazföldi nyomvonalát ennek a gázvezetéknek az orosz határtól a tagállamokon át haladó vezetékszakaszt. Ez egy nagyon költséges beruházás, és szeretném kérdezni az Európai Bizottságtól, hogy a bizottság szerint a bizottság és a parlament kapcsolatában normális egy ilyenfajta felállás. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én nem vagyok a PETI szakbizottság tagja, de az MV-nek tagja vagyok, és ez a kérdés nagyon fontos számomra, hiszen három évvel ezelőtt a civil, azon civil szervezeteket képviseltem, amelyek benyújtották ezt a petíciót az Európai Parlamentnek, és most örülök annak, hogy az Európai Parlament politikai szándékáról tett tanúbizonságot, és két évvel ezelőtt ezeket az eredményeket mutatta. Ám az Európai Bizottság részéről jelentkező csend, hallgatás igen aggályos és kiábrándító. Amikor az Európai Bizottságot az északi áramlatról kérdezük, mindig ugyanazt a választ adják. Ez tisztán kereskedelmi projektum. Két országot érint, és a bizottság nem tud semmit sem tenni. Ennek ellenére azért ez a projekt, a TEN energia projekt státusát, a transzeurópai energia hálózat státusát megkapta. És úgy gondolom, hogy ebben az esetben egyszerre csak látták az európai vetületet. A petíció benyújtása során az volt a fő kérés, hogy egy környezetvédelmi tanulmányt készítsenek el, hogy határozzanak meg a kár kompenzáció érdekében eszközöket, és rozoljanak fel alternatív irányvonalakat, nyomvonalakat. Egyetlen kérésünknek nem tettek eleget. Még egyszer meg szeretném ismételni, amit mondtam. Független környezetvédel, környezeti hatástanulmányra van szükség. 2009 a őszén a bónusz 169-es program keretében vizsgálatot hajtottak végre, és kiderült, hogy a Finnöbelben tízszer magasabb a toxin szint, mint máshol. A genotoxicitás 8000 szerese volt, 14 százaléknyi heringe nek, tehát a heringe állomány 14%-ában. És hogyha összehasonlítjuk a 2000, 2001 és 2004-es kutatásokat, az adatok azonosak is most, 2009-ben a genotoxicitási level szint hatalmasan megnőtt. Tehát kérdezem, hogy az Európai Bizottság nem tudna-e valamilyen nyomon követési mechanizmust kialakítani, hiszen hogyha azt mondjuk, hogy az északi áramlat felel ezért a kárért, eleinte azt mondták, hogy van elég pénzünk, most pedig most pedig kiderül, hogy mégsem annyira privát ez a projekt. Buszinár köszönöm elnök asszony. Először is. Először is. Azt kell, hogy mondjam, hogy tökéletesen eh, nem elégít ki a bizottság válasza. Ma délelőtt láttuk, hogy a bizottság kettő sztenderdeket dolgozik. Egyrészt azt mondtam, persze hibákat követtünk el, errorokat, és nem volt elég kapacitásunk, amikor a nagy multinacionális cég a Porsche-val, küzdködtünk, most pedig azt mondja a bizottság, hogy nem rendelkezik hatáskörrel azért, hogy a környezetvédelmi hatástanulmányt elkészítse. Igen, tisztelt Európai Bizottság úr, legalábbis az Európai Bizottság képviselője. A mexikói öbölben történt katasztrófa után, amikor a BP-t arra kényszerítették, hogy 20 millió dollárt tegyen abba az alapba, amelyben amelyel kárpotolják a károsultakat, és tudva, hogy milyen nehéz a helyzet a BP számára, kérdezem önöket az Európai Bizottság részéről, milyen biztosítékokat adnak számunkra, hogy az északi áramlat mit fog tenni? Rendelkeznek-e erre megfelelő pénztartalékokkal, hogy a katasztrófák következményeit kompenzálják, akkor, hogyha esetleg csődbe vehet, az egész cég, vagy orosz, vagy a befektető. Az önök válasza az lesz teljesen komolyan, sajnos, de nincsen válaszom. Na, jön a második kérdésem. Azt hallottuk néhány napja Potocsnik biztos szájából, hogy az európai irányelvet megváltoztatják azért, hogy a mexikói öbölben történt katasztrófa következményeit levonjuk. Ön pedig idejön, és azt mondja, nem rendelkezünk jogkörrel, és ez csak egy kereskedelmi projekt? Teljes komolysággal azt akarja mondani, hogy majd Oroszországot barátságosan felhívják az ESPO egyezmény megállapodásáról? Ismerik az Európai Unió Oroszország stratégiai kapcsolatot? Mikor, mikor fog a bizottság nyomást gyakorolni Oroszországra, hogy az ESPO egyezményt elismerje. Hogyha erre tud választ adni, akkor jó, különben az ön válasza elfogadhatatlan a szakbizottságunk számára. Hogyha azt kell, hogy mondjam, hogyha az USA kongresszusában ilyen, így lépnének föl, akkor gondolom, hogy ott eh, mágiára vetnék eh, az Európai Bizottság képviselőjét, tehát egész egyszerűen csak álmodozásokról hallottunk. Játszanak velünk, és ennek véget kell venni, kérem adjál tovább az ügy, biztosoknak ezt az üzenetet, ezt így nem lehet folytatni, mert ez az európai alapértékekbe ütközik. Nem a projekttel van bajom, a fekete tenger alján a déli áramlat fog húzódni, és a Nabukkót is, lehet, hogy mind a kettőt végzik, de hát hogyan lehet Oroszországgal fel, szemben fellépni, hogyha csak két EU állam, Románia és Bulgária sokkal kisebbek vesznek részt a projektben? Hogyan tudja tehát az Európai Unió fekete tenger környezetvédelmi érdekeit megvédeni? Egyszerűen elfogadhatatlan ez így. Köszönöm, Buszináró kolléga. Görigén képviselője a szó, kérem, hogy két percben tartson összefoglalót. Köszönöm, elnök asszony. Látja, nem vagyunk elégedettek a bizottság válaszával, és nem adjuk föl azt, hogy továbbra is kérdéseket tegyünk fel. A legfontosabb kérdéseket össze fogom foglalni. Ki fog felelni az egy esetleges mentésért. Ez egy nagyon feloldott felelősség, ha így fogalmazhatok. Öt ország közös beruházásról van szó. A gáz fizikailag az oroszok tulajdona, mindaddig, amíg nem érkezik meg Németországba. Hogyha a gázvezetéknél valamilyen katasztrófa következik be, a gáz tulajdonosa Oroszország, akkor ki fog felelni a károk feltérképezésért és a kártérítésért. Úgy gondolom, hogy mindenképpen választ kell, hogy kapjunk ezekre a kérdésekre. Az ötös cikkre utalva, amely a magánprojektek környezetvédelmi hatásával foglalkozik, jogunk van arra, hogy választ kapjunk erre. Elnök, igen, egyetemű, hogy egyáltalán nem vagyunk elégedettek a válaszsal, úgyhogy a kérdés nyitott marad. A következő szeptemberi ülésre halasztjuk a döntést. Még egy hozzászólás? 30 másodperc. Szóval, e, Szeretnék uh, hivatalosan egy kérdést föltenni az Európai Bizottságnak a megfogalmazott kritikák alapján. Szeretném emlékeztetni az Európai Bizottságot hivatalosan az Európai Parlament állásfoglalására. És a kérdés az, hogy az Európai Bizottság az Európai Parlament állásfoglalását miért nem tartja tiszteletben. És egy második állásfoglalásra van szükség véleményem szerint, ez hasznos lenne és indokolt hiszen a bizottsággal szemben elhangzott kritikák alapján az Európai Parlament nyugodtan elfogadhat egy második állásfoglalást elnök. Jó, az elnökségen keresztül fontos, hogy Libinski úr információját több Buzekő elnök úr is megkapja, tehát a parlament azért tiszteletben kell, hogy tartja, tartsa az intézményi kapcsolatokat. Mindenképpen meg fogjuk tenni ezt, és az, hogy a, mik lesznek a további lépések, arról pedig a következő koordinátorülésen és szakbizottságülésen fogunk dönteni. Következő pont. jelentés a kampányai tényfeltáró látogatásról. Üdvözlöm Románó önkormányzati tagot, itt ül mellettem, és üdvözlöm a petíció benyújtóit is, akik jelen vannak. A petíció benyújtóihoz az lenne a kérésem, nagyon-nagyon kevés az időnk, és látva azt, hogy jelentős számban jelentek meg a petíció benyújtói. Azt kérem, hogyha hozzá akarnak szólni mindannyian, akkor fejenként egy perc, vagy pedig egy valaki négy percet kap, és összefoglalja a többiek mondani valóját is. Vagy egy a fel. Elnézést. Azt mondták, hogy öt perces felszólalási lehetőségünk lesz fejenként, és egyébként meg ketten vagyunk, nem négyen. Hárman. Fejenként 5 perc, akkor 20 perc. Három darab öt perces. Jó, ettől függetlenül nincs elég időnk. Látják, hogy egy órával és 15 perccel kellett csúsztatnunk a határidőt, akkor gyakorlati okból is. Ha azt akarjuk, hogy a munka meginduljon, az bizottság képviselője, a megyei képviselő, aki el kell, hogy menjen, és azt akarjuk, hogy mindenki meghallgasson mindenkit, ezért kérem, hogy mindenki összefoglaló találjon. Mert egyébként ez egy gyakorlati kérdés. De legyünk gyakorlatiasak. A, ott voltunk, tudjuk a témát, azt kérem, ha föl akarnak szólani, akkor fejenként maximum két perc, ha négyen vannak. Maximum fejenként két perces legyen a felszólalás, és csak akkor, hogyha plusz elemekkel tudnak élni, ami kiegészíthető, az kiegészítheti a információinkat. Ez pozitív asszony, ön akar hozzászólni? Fontos, Elnézést. Merkis kolléga nincs itt. Járon Oken kollégák... Oken kolléga? I'm doing Five Danish. Yes, okay. <laughs> Rendben. Gør det på Nos, a dolog úgy áll, hogy megkaptuk a jelentést, angol, és olasz nyelven rendelkezésre áll már hosszabb ideje. És akik ezeken a nyelveken értenek, el tudták olvasni. Én most, éppen most olvastam a Dán változatot, és ebben egy-két megfogalmazás túlon túl is pozitív a hatóságok irányában, illetve a következtetéség tekintetében, amelyeket meghoztunk, amikor ott voltunk. Tehát éppen ezért először a fordításokat kell összehasonlítani, mielőtt végleges véleményt tudnék alkotni. Úgy hiszem, hogy a problémát körvonalaztuk, világos volt a probléma, amikor ott jártunk, hangsúlyoztuk a hatóságok elleni panaszokat, és azt mondhatom, hogy arra a következtetésre jutottunk, hogy ez a krízis még távolról sincsen megoldva. Nincsen világos irány jele annak, hogy a hulladék irányelv előírásait figyelembe veszik, végrehajtják, csökkentik majd a hulladék mennyiséget, az újrafeldolgozást használ, erősítik. Semmi sem történt ez irányban. Ám a kampániai hulladék problémát egyedül lerakókkal depóniákkal akarták megoldani, illetve oldják meg a környezetvédelmi hatástanulmányokat és a többi előírást. Erre fityet hánytak, azt mondták, sürget az ügy, semmilyen fajta előírásnak nem kell megfelelnünk. Nos, mindez nem jelenti azt, hogy ez így rendben volna. És ilyen módon a mi delegációnknak nagyon nehéz volt megállapítani, hogy mi is történik. Nem tudtuk meghatározni, hogy ez kielégítő, ami történik, de annyit meg tudtunk állapítani, hogy például a égetőben nem szelektálták a hulladékot, amely égetésre került. Azt is láttuk, hogy mindenfajta vegyszereket tartalmazó hordókat és konténereket is elégettek, pedig ezt aztán igazán nem volna szabad. Úgy gondolom, hogy egy sokkal jobb, hosszú távú rendszerre van szükség ahhoz, hogy a további alapok mobilizálását engedjük. Ez így nem megnyugtató és nem kielégítő. Ugyanakkor az világos, hogy az ipari hulladék problémája a legnagyobb probléma, de a jelentésben azt is kihangsúlyoztuk, hogy nagyon nagy mennyiségű ipari hulladékot szállítottak nem csak Észak-Olaszországból, hanem máshonnan is ide, Kampániába. Az illegális lerakókat persze nem tudtuk meglátogatni, illegális voltuknál fogva. és az is látható volt, hogy több hulladék égetőt akarnak éget, építeni, illetve több hulladékot akarnak elégetni. De már magában ez is problematikus, hiszen nem lehet mindent elégetni, mindent hulladék típust tűzre vetni. Ezért tehát azt reméljük, hogy megnyugtatóbb válaszokat kaphatunk az olasz hatóságoktól. Arra teszünk javaslatot, hogy a pénzt ne tegyék lehívhatóvá egész addig, amíg egy olyan tervet nem készítenek az olasz hatóságok, amelyek kielégítőek, amelyek, a amely a végrehajtást írja elő, hiszen hatalmas pénzeszközöket használtak fel kampányában, többek között az EU forrásaiból is, azért, hogy a jobb gazdálkodást kiépítsék, de ennek nagyon kevés nyoma van. a ökológiai jelölést, a szelektív hulladékgyűjtést nem folytatják. Sajnálom, hogy bele kellett szólnom ebbe az ügybe, de fontosnak tartottam ezt elmondani. Azt is elmondom még záró, zárásképpen, hogy megért elutazni, jól együttműködtünk olasz kollégáinkkal, és természetesen Márcóni asszonynal, és azt remélem, hogy a mai vitával melyet a kérvény benyújtóival lefolytatunk majd le, lehetővé válik, hogy szeptemberben, amikor már a környezetvédelmi ügynökség is jelen lesz, akiknek nagy tapasztalatuk van az ilyen problémák megoldásában. Nos, tehát amikor ezt a pontot elérjük szeptemberben, addigra talán eredményre is juthatunk. Nem elegendő a jó jelentés, hanem megoldást kell találni hulladék problémára. Nem csak kampániában, hanem Olaszországban általánosságban. Ján kollega is ott volt, hogyha úgy érzi, hogy valamit kihagytam, akkor talán uh, egészítsen ki. Tehát Péter járnak talán további észrevételei, hogyha vannak, akkor szívesen meghallgatom. Grazie, kollega. Köszönöm szépen Oken kollégának. Jelen kolléga később fog, a vita során fog hozzászólni, a többi hozzászólás meghallgatását követően, úgyhogy most megadom a szót a bizottság képviselőjének. Giuseppe Manganaro. Jó napot kívánok! a Környezetvédelmi Főigazgatóság nevében szeretném összegezni, hogy a jogsítési eljárás milyen helyzetben van most a kampányai hulladéklerakó témájában. Ahogy tudják, a bíróság márciusban hozott ítéletet, és megállapította, hogy kampányában strukturális hiányok érvényesek. Március 23-án a bizottság szolgálatai hivatalos levelet küldtek az olasz hatóságoknak, amiben Részletes tájékoztatást kérünk arra vonatkozóan, hogy az olasz hatóságok milyen intézkedéseket fogadtak el, vagy terveznek elfogadni, azért, hogy a helyzetet megoldják, illetve azért, hogy teljesítsék a bírósági ítéletben szereplő feltételeket. Az olasz hatások válasza múlt hónapban érkezett meg a bizottság szolgálataihoz. Ezt most részletesen elemezzük környezetvédelmi főigazgatóság kezében van a téma. Anélkül, hogy elébe mennék az elemzés eredményeinek, ez még folyik, ahogy mondtam, ez az elemzés, az egyértelmű a bizottság számára, hogy továbbra is hangsúlyozni kell, főleg két aspektust. A bizottság az olasz hatóságoktól azt fogja kérni, hogy a kampányai hatóságok fogadjanak el, és valójában kezdjék el, kezdjenek el végrehajtani egy regionális hulladékkezelési programot, egy olyan programot, amit az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága is jóváhagy. Ezen kívül azt fogjuk kérni az olasz hatóságoktól, hogy részletes ütemtervet is nyújtsanak be a szükséges infrastruktúrák létrehozására vonatkozóan azért, hogy a hulladékfeldolgozó telepek hálózata megfelelő legyen kampányában. Ebben az ütemterben szerepelnie kell, hogy mikor akarják ténylegesen fölépíteni, létrehozni ezeket a telepeket, és mikor fognak valójában működésbe lépni. A bizottság számára nagyon fontos, hogy a kampányai infrastruktúrák feleljenek meg, igazítsák ezeket a, nem csak az új hulladékok normál naponta keletkező kampányai hulladékfeldolgozásának feleljenek meg, hanem véglegesen oldják meg a már korábban fölhalmozódott hulladékok feldolgozását is. Úgyhogy hangsúlyozni fogjuk, hogy mennyire fontos ez az ütemterv, a beavatkozásokra vonatkozó, a cselekvésekre vonatkozó ütemterv. Ezt fogja kérni a Környezetvédelmi Főigazgatóság explicit módon és hiteles módon szerepelnie kell itt majd környezetbarát, környezetvédelmi feltételeknek való megfelelésnek. Most átadom a szót Róma úrnak, a régiós főigazgatóság részéről. Részemről csak azt tudom pontosítani, hogy az alapok és a támogatások feloldására vonatkozóan milyen feltételek érvényesek jelenleg. Valójában két programról van szó. Az egyik 2000-2006-os programra vonatkozik. Itt összesen a régiós hulladékfeldolgozás céljára kb. 180 millió eurós alapról volt szó, ebből ennek egy jelentős része a helyi hulladéktelepek megvalósítására. 2007. június 27-én, nem 29-én, vagyis az indokolt vélemény kiküldésekor a támogatás egy része feleszoldva. A vállalat költségek addig kb. 10,5 millió eurót tettek föl de ez a költség ez még mindig függe, függőben van, mert az és az olasz hatóságok viszont panaszal értek a bíróság előtt, elsőfokú bíróság előtt, és most történik a kivizsgálás. Ha jól emlékszem, az év végére születik majd ítélet. Egyébként tájékoztatásként elmondanám azt is, hogy a végleges összegek a 2000, 2006-os program tekintetében hivatalosan a lezáró jelentésben kerülnek meghatározásra, amit a régió 2009. szeptember 30-ára ígért. Nem, elnézést, 2010 szeptember 30-ára ígért. Jogos felvetni azt, hogy a régiónak fontos, hogy ne veszítse el ezeket a forrásokat hiszen a jelentés nek az is a lényege, hogy a hiányzó kapacitásokra vonatkozó megoldás pontosan tartalmazza. Ezért valószínűleg a, nem lesz semmilyen függő helyzet a szeptember 30-ai dátumot követően, illetve az egyértelmű, hogy a utalások nem fognak megtörténni. 2006-2013-as időszakra vonatkozóan itt is van egy bizonyos erőforrás elkülönítés, aminek a célja az integrált hulladéktelepkezelés. A kérdéses összeg a jelenlegi időszakra vonatkozóan összesen 270 millió euró és itt is 50 százalék európai régiós fejlesztési alapból kerül majd kifizetésre. Ennél az összegnél függőben van egy záradék, ami az operatív programban szerepel egyébként, és amit a maga a bizottság és a tagállam is aláírt. Három feltételről van szó. Az első, amit a környezetvédelmi főigazgatóságbeli kollégám már említett, vagyis az első alapfeltétel, hogy kampánia régió küldjön egy régiós hulladékkezelési tervet, hivatalos tervet. A bizottság konkrétan a környezetvédelmi főigazgatóság ezt fogadja el, megfele- tartsa megfelelőnek és fogadja el. Második feltétel, a különleges struktúrák és különleges eljárások megszüntetésére vonatkozik. Tudomásul vettük, hogy hivatalosan a polgári védelmi főtitkár helyettes lemondott a megbízásáról, de ahogy a képviselők is már elha- részéről is elhangzott, az év során valószínűleg különleges megbízást fog kapni a polgári védelmi iroda. Úgyhogy ezzel a feltétellel jelenleg még nincs meg a végleges álláspont ennek a feltételnek az esetében. Amint a költségek igazolását benyújtják, és amint teljesül az első feltétel, és benyújtják a régiós hulladékfeldolgozó tervet, akkor fogjuk kérni, hogy a régió igazolja az eljárásokat a környezetvédelmi hatástanulmány nyújtsa be, illetve a közbeszerzési eljárásnál bizonyítsa azt, hogy a bizottsági előírásoknak minden megfelel. Van egy harmadik feltétel is, ami valójában szerintem könnyen megoldható amikor a kampányi hatóságoknak igazolniuk kell a költségeket, akkor az üzemeltető hatóságnak igazolnia kell majd azt, hogy azok a költségek, amelyekre költségtérítést kérnek, megfelelnek a terv céljainak. Amikor a hatóságok költségtérítést fognak kérni, neki kell majd igazolniuk, hogy a tervnek megfelelő koherens költségigényekről van szó. Elnök, köszönöm. Akkor most meghallgatjuk a petíció aláíróit. Eszposzta asszony úr, elnézést, két perc. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlament a Petíciós Bizottságon keresztül odafigyel erre a témára. Nagyon sürgős ez a helyzet, sürgősen meg kell oldani, a helyzet még mindig nagyon kedvezőtlen, végül is az utóbbi hónapokban csak el akarták kendőzni ezt a problémát a hulladéktelepek kezdenek megtelni, és semmi nem történik azért, hogy a beszállításra kerülő hulladékok mennyiségét csökkentsék. De mint nagyon, 15 év alatt nagyon sokszor csak szép szavak hangzanak el, és semmi nem történik. Az Európai Parlament április 28-tól 30-ig egy delegációt költött, küldött a kampányára, de igazából csak azzal foglalkoztak, hogy fel lehessen függeszteni a támogatások kifizetését, hivatkozva a bíróság ítéletére. Elnök, kérem, hogy lassabban beszéljen, mert egyébként nem működik a tolmácsolás. Szóval az alapokat leblokkolták, többek közt az Európai Bíróság ítéletére hivatkozva. Az Európai Parlamenti Delegáció megállapította, hogy az a megfelelő hálózat, aminek a megvalósítását kérik, ami egy integrált hálózat kell, hogy legyen, ennek még a nyomai sem látszanak, nem csak kampányában, hanem máshol sem Olaszországban. Az utóbbi években, ahogy láttuk több alkalommal, amikor meghallgattak minket, hogy Legutoljára egyébként dokumentumokat adtunk át a delegáció tagjainak is, de kampányára mindig csak úgy gondolnak, amikor a hulladéktelepekről van szó. A hulladékokat elégetik, több energiát állítanak elő, több támogatást lehet szerezni, és mindezt az erőforrást ugye nem a megújuló energiaforrásokra fordítják. Maguk az állampolgárok fizetnek gyakorlatilag a hulladék feldolgozásért pénzben és egyéb formában, energiaszámlák formájában. Egyébként a elektromos áramra kifizetett fogyasztói díjaknak kb. 7%-a hulladékégetőket, hulladékégetők kapja. A delegáció meghallgatva egyébként a 2013-as terv alapján is az a véleményünk, hogy nem sok változás lesz. több hulladékterepről van szó, Salerno, Nápoli és egyéb városokban. Benevento megyei elnök azt most kérte nemrég, hogy még egy ilyen hulladékégetőt építsenek. Nem csak a 2006-os 12-es európai irányelvnek nem felelez meg, hanem a 2008-asnak sem, hiszen ezekben szerepel egy hierarchiás lista a hulladék feldolgozására vonatkozóan. Romano miniszter kijelentései nem ebbe az irányba mutatnak, mint ahogy az, azok a javaslatok sem, amelyeknek az alapján újabb hulladékégetőket akarnak fölépíteni. A legutolsó régiós választások eredménye sem hozott meglepetést, mint ahogy a bizottsági vagy parlamenti delegáció látogatása sem. Az összes intézkedés, amit a kormány és a régió egyetértésben elfogadott, az bizonyítják, hogy hogy a hulladéktelepek esetében semmi nem történik, se tegnap nem történt semmi, és aki ma azért harcol, hogy be lehessen zárni hulladéktelepeket, még azt se tudja elérni, hogy ne nyissanak meg újabbakat. Néhány nappal ezelőtt történt az utolsó eset. Állampolgárok fényképezték a hulladéktelepeket. Igazából itt a, a farahány borsó, amit elmondunk, és nincs demokrácia. Nem csak arról van szó, hogy állampolgárok áldozataivá válnak ennek, hanem a hulladék égetőknek a filozófiáját terjesztik a régióban. gyakorlatilag az újrahasznosítás csak folyamatosan csökken, úgyhogy csak a hazugságokat hallunk, és még mindig itt ülünk, itt vagyunk, mert tehetetlenek vagyunk gyakorlatilag. A kampányi válság is mutatja, hogy nem tudunk semmit sem tenni, újabb hulladék égetőket építenek, nem felelnek meg a környezetvédelmi előírásoknak és ígéreteknek, itt gyakorlatilag béleti díjat fizetnek, a hulladéképítők és semmi más intézkedést nem tesznek. Bankok finanszírozták ezeket a hulladéképítőket. A delegáció annak ellenére, hogy elismerte a következtetéseiben, hogy a állampolgárok föllépése nélkül nem tudtak volna megfelelő tájékoztatást, tájékozódást elérni. Gyakorlatilag semmi nem történt, semmilyen helyreállítási esemény nem történt, pedig erre mindenképpen szükség lenne. Annak ellenére, hogy súlyosak a kételyek, a hulladék égetébe kerülő hulladékok tekintetében, gyakorlatilag mérgező hulladékok is bekerülnek ezekbe az égetőkbe. Az üzemeltető annak ellenére, hogy a környezeti helyzet már így is nagyon súlyos, semmilyen intézkedést nem tesz, és ez súlyosan károsítja a lakosok egészségi helyzetét. A mérgezett területeken gyakorlatilag már tilos az állatok legeltetése. Egy konferencia során kompania, kampania régiója 2010. június 25-én megerősítette, hogy jelenleg nincs semmilyen újabb információ környezeti helyreállítás tekintetében, és ezért továbbra is tilos több hulladék telep környezetében a legeltetés. 2000 négyben a dioxin jelenléte miatt történt ez a tiltás, és ezt azóta se lehetett föloldani. 2009. március 28-án nyílt egy újabb telep. Elnök, kérem fejezze be, már 8 perce beszél. ...2009. március 28-tól 2009. áprilisig teljesült már az, hogy maximum 35 napig lehet egy bizonyos érték fölé menni mérgező anyagok esetében, de ez a határérték több mint 12-szerese volt valójában és az éves megengedett napok számát is jelentősen meghaladta a káros anyagtartalom. Képviselni kell az állampolgárokat, biztosítani kell az állampolgároknak, hogy megfelelő ellenőrzés történik. A járványügyi elemzéssel nem tudjuk, hogy mi történt. Rá lehet-e venni Ácser a polgármesterét, hogy lehetővé tegye a felmérést, miközben az egészségügyi és környezetvédelmi intézkedéseket nem tartja tízben. Elnök Tíz perce beszél, kérem tartsa tiszteletbe a szabályainkat. Utolsó sor nem fogadjuk el ezt, továbbra is harcolunk. Presidente, se noi veniamo da, dal, dall'Italia fin qui a spese nostre. A mi költségeinken köszöntet mondok a parlamentnek, de úgy gondolom, hogy meg kell adni a lehetőséget a vélemény kinyilvánításra, hogy teljes mértékben bemutassuk azt, hogy a, mi a helyzet, és hogy ez hogy érint minket. Nem tartom helyesnek, hogy ne kapjunk meg, nem kapjunk meg erre a lehetőséget. Mi nem politikusok vagyunk, elnök. Egyetértek önnel az utolsó megjegyzésével, de úgy látom, hogy felesleges információkat akart velünk megosztani. Egyébként minden petíció benyújtónak a rendelkezésre kell, hogy álljunk, ezért nem lehet folytonosan elhalasztani a napirenden fölvett témákat. Más állampolgárok is magához hasonlóan az Európa másik 26 országából érkező petíció benyújtanak, és ugyanolyan joga van, hogy meghallgassuk, mint magának. Egy órát töltünk ezzel a témával, úgy gondolom, hogy ez elégséges idő. Hogyha ebből ön 12 percet elvesz, akkor nem lesz idő arra, hogy mindenki más meghallgassuk. Azt hiszem, hogy inkább szintetikusnak kell tenni az ön érdekében, az állampolgárok érdekében, szintetikusan kell fogalmazni, új információkat kell megosztani, azért, hogy megfelelő választ lehessen kapni azokra az igényekre, amit a petíció benyújtai. Egyébként proklamációknak meg semmi értelme. Meghallgatom a kritikákat, mint mindig megteszem, megpróbálom a lehető legjobban ellátni a feladatomat, de úgy látszik, hogy nem vagyok ebben eléggé sikeres. Anna Margarita Ranieri. Köszönöm. Köszönöm az elnök asszonynak és a bizottságnak, hogy szót kaphatok. És szeretnék köszönetet mondani a képviselőknek, akik áprilisban eljöttek kampányába, mert saját szemükkel meg akarták nézni, saját kezükkel meg akarták érinteni a hulladékkezelés helyzetét a mi régiónkban. Én mindig egyszerűen fogalmazok, és úgy gondolom, hogy az egyszerűség egy az egy döntés, részemről ez, ez így van, mert egyszerűen és egyértelműen akarok fogalmazni. Nálunk azt szokták mondani, hogy nincs sükete van mint aki nem akar meghallgatni minket. Hát sajnos ebben a helyzetben élünk, és egy ilyen helyről érkezünk. A petíció, amit a tercinyai telep esetében benyújtottunk, 3500 aláírást tartalmaz. Tercinyó, Boszkoreála, Boszkotrekráze és Trekráze lakosairól van szó. A lakosság soha nem fogadta el a hulladék telep megépítését egészen 2007-től már, amikor az első javaslattal előéltek, hogy a Nemzeti Park területén felépítsék ezt a telepet. Maga az Európai Unió is elismerte, hogy ez egy fontos közösségi természetvédelmi terület, különleges védelmet igényel. A 2009-es rendelet, és egy 2006 per 613-as per CE rendeletben is szerepel ez a természetvédelmi terület. Tehát egy olyan helyen építettek föl hulladéktelepet, amit az olasz törvények alapján és az európai jogszabályok alapján is védelemben kell részesíteni. És nem csak kezeletlen és osztályozatlan hulladékokat helyeznek itt el ezen a telepen, hanem a telepet jelenleg bővítik, a működő telepet tovább bővítik. Nem tudom, hogy hallanak-e. már cement megerősítéseket kapott a telep azért, hogy növelni lehessen a beérkező anyag mennyiségét. Úgyhogy először is szeretnék köszönetet mondani a delegációnak, amely áprilisban eljött kampányába, belértve Mácani elnök asszonyt is, és szeretnék köszönetet mondani Dottoressa Okennek is, remélem jól lejtem ki a nevét, és a másik képviselőnek is. Amit mondtak, azzal abszolút egyetértünk. Mi azt akarjuk, hogy az integrált hulladékfeldolgozási ciklus megfelelő módon megvalósuljon európai szabályok szerint, és az olasz szabályokat is betartva, mert mi tercinyói állampolgárok és a környék állampolgárai, kampányai állampolgárok nem vagyunk mások, mint a többiek ugyanolyan egyenjogú állampolgárok vagyunk, mint az összes többi Európai Uniós állampolgárok. Nem akarunk másod rendű állampolgárok lenni. Még csak néhány szót. Romano miniszter úr itt van, úgyhogy azt kérdezem tőle. Ma délelőtt az Il Mattino nápolyi újságban megjelent egy interjú Caldoro elnökkel, amiben Caldoro azt kéri, hogy Mondják ki újra, hogy kampányában hulladék vészhelyzet van. Magyarázatot kérek erre az interjúra, amiben a kampány elnöke ezt mondta hiszen ez egyáltalán nem egyezik azzal, mint ami itt a teremben elhangzott az ön részéről. Elnök, köszönöm, már is megadjuk a lehetőséget Román a miniszternek, hogy választ adjon erre a kérdésre és a többi kérdésre is. Köszönöm, elnök asszony. Megpróbálok röviden fogalmazni. Nem ismerem ezt az interjút. idő problémánk van. 5 óra, akkor ezt a témát le kell, hogy zárjuk. Úgy gondolom, hogy érdemes meghallgatunk a miniszter urat, ha csak nem azt akarják, hogy mondjon le a miniszter úr a hozzászorási lehetőségről. Én a ellentmondásokkal, problémákkal foglalkozom ebben a bizottságban, hogyha ha akarja, megkérem a miniszter urat, hogy ne is szóljon hozzá. Tehát nem ismerem Káldoró elnöknek a interjúját, nem láttam a ma reggeli újságokat. Nem hiszem, hogy ez így van. Ha ezt bejelentette, hát akkor nem tudok vele egyetérteni. Ez nem az én elképzelésem, és nem az a stratégia, mint amit mi építünk az integrált hulladék feldolgozási ciklus tekintetében kampányában. Valószínűleg az interjú egy másik dologra utal, arra a problémára, ami ez tényleg egy másik komoly probléma, a jelenlegi 2010-26-os törvény, a 2009 per 192-es törvénynek a módosítása. A teljes ciklus január 1-től át kell, hogy kerüljön a megyék szintjére, ami egy valójában nehéz, nehéz elképzelni, hogy hogy lehet ezt megvalósítani 4-5 hónap alatt. Több megyei igényt benyújtottak már arra, hogy halasszák el legalább egy évvel ezt a határidőt mert a megyék nincsenek fölkészülve arra, hogy teljes mértékben kezeljék a saját társaságaikkal ezt a ciklust. És egyébként a Láncsi, az olasz közösségeknek a szövetsége azt a véleményt adta ki, hogy itt egyetlen üzemeltetőre van szükség, és ez az üzemeltető, ez nem az állampolgárokhoz legközelebbi szinten kell, hogy működjön. Persze más, hogyha egy kezelő egységre gondolunk, az elképzelhető megyei szinten. Az öt megye, amely törvény alapján optimális területi egységnek van meghatározva, ezek rendelkeznek környezeti tervel, mint ahogy az öt megyei intézmény pedig ipari tervel rendelkezik, a második szegmens, ciklus szegment kezelésével, tehát csak a megsemmisítéssel. Viszont a, a gyűjtés a megye szintjén kell, hogy maradjon, és a megyék azt kérik, hogy még egy évig ne változzon a helyzet. Egyértelmű, hogy azok a dolgok, amiket a petíció benyújtói kérnek, és az, amit Manganára és Roma úrak bemutattak, hát végül is ez történik nálunk most, ezt csináljuk. Kétségtelen, hogy a három fontos feltétel amit említettek, a rendes feldolgozási ciklus megindításához. Tehát itt szilárd városi hulladékok integrált feldolgozási ciklusáról van szó, plusz az ipari különleges hulladékok feldolgozásáról is van szó, illetve helyreállításról. Ehhez kapcsolódik még a víz vízekre vonatkozó, vagy a vizek helyreállítására vonatkozó terv is, és egyébként az uniós ajánlás Olaszországban törvényé vált. Tehát öt rész tervről van szó, ami szisztematikus megközelítést fog jelenteni a hulladékfeldolgozás területén. Nem lehet helyreállításról beszélni, hogyha nem tudjuk, hogy hogy dolgozzuk föl azt, ami már ott van a megyében vagy a tartományban. Az igazi probléma az, hogy akár tetszik, akár nem, nulladik évben vagyunk, vagyis a programozás szempontjából. Az utóbbi két hónapban fölgyorsítottuk, fölgyorsítottuk jelentősen az egyetlen olyan eszköz, amit erre találtunk, az a speciális hulladékok feldolgozásra vonatkozó terv, ezt az AMBRA egy kampányai harmadik független intézmény. Azt kértük, hogy a mennyiségi adatokat pontosítsák, aktualizálják, a törvény alapján ugye azt hangzott el, hogy el kell, hogy fogadjuk majd a jelentést, ez a jövő héten fog megtörténni, és ezt követően fogjuk beindítani. Mondjuk ez a folyamat tényleg egy kicsit hosszú, de ezt követően fogjuk a tartományi tanácsal együtt elfogadni a tényleges tervet. Úgyhogy az első lépés már megtörtént. A speciális hulladékokra vonatkozó terv, még egyszer mondom, nagyon fontos, nem csak azért, mert Naponta nagyon nagy mennyiségű ilyen hulladék keletkezik kampányában, 10-12 ezer tonnáról van szó naponta, viszont a speciális hulladékok feldolgozásának a lehetősége, ha nem áll fönn, akkor tényleg fölmerül az a kockázat, amit a delegáció is megállapított. Vagyis az, hogy ugye jelenleg nincsen osztályozva ez a speciális hulladék, nincs elválasztva a speciális hulladék a normál lakossági hulladéktól, szilárd hulladékról van szó. Tehát bekerülnek a telepre a többi normál hulladékkal együtt, úgyhogy ez abszolút nem jó, ezért a mm, begyűjtésnél már meg kell oldanunk azt, hogy a speciális hulladékokat másképp kezeljük, teljesen külön, és nem a szilárd lakossági hulladékkal együtt. Még néhány szó, amit elmondtak, ezekkel egyet tudok érteni a komplex kezelésével a helyzetnek. Nem tudom, hogy a folyamatot meg tudjuk-e fordítani. Azt tudom mondani, hogy én mindent megteszek ezért. Sajnos, és ezért vállalom a felelősséget, jelenleg a régióban nincs alternatíva a hulladékkezelési folyamatot gyakorlatilag csak a két nápolyi és szalernói telep megerősítésével tudjuk megvalósítani. És nincs alternatíva, ezt azért mondom, mert a régió, bár befogadva az önök kérését is, amit a, ugye a petíciós bizottsághoz benyújtottak, tehát a régió ezt már bejelentette, hogy nem fogja Kajavitilói telepet nem fogja megépíteni, az nem fog felépülni, de azt is tudnunk kell, hogy 3 millió köbméterrel kevesebb hulladék érkezik. 3 millió köbméter, ami az általános hulladékfeldolgozási teleben szerepelt, ez most már nem lesz. Tehát a két telep, tudják, hogy egy törvényt fogadtak el, tehát a 90-es törvény, ma ez a 123-as törvény. Az államnak egy törvénye határozza meg, hogy Két telepről van szó, az egyik a Salernoi, a másik pedig Cavavitillo a nápolyi területen. Tehát mi azt mondtuk, hogy a harmadikat nem építjük meg, tudjuk, hogy milyen problémák vannak egyébként ezekkel a mellév, meglévő telepekkel is, ezeket próbáljuk megoldani, folyamatosan kapcsolatot tartunk a helyi tercinyai hatóságokkal és a náziói hatóságokkal a Szopránában egyébként már van egy telep, de egy dolgot tudnunk kell minden, mindannyiunknak, hogy a differenciált gyűjtés olyan folyamat, amihez időre van szükség, a szokásokat, a kultúrát kell módosítani ehhez, és olyan polgármesterekkel is dolgunk van, akik még nem fogják föl, hogy a differenciált hulladékgyűjtés valójában egy kiinduló pont, több mint 200 olyan község van jelenleg, amely még nem képes megindítani a differenciált hulladékgyűjtést. Természetesen mindenféle intézkedéseket hozhatunk a törvények alapján az olyan községekkel szemben, amelyek nem teljesítik ezt. Támogatnunk kell a községeket, hogy megfelelő differenciált hulladékgyűjtési terveket állítsanak föl, hogy ehhez a szükséges úgynevezett környezetvédelmi szigeteket fölépítsék. Nem igaz, hogy pénzkérdés az egész. A pénz a jelenlegi telepek megerősítésére szükséges. Egyébként ezeknek a telepeknek a nagy része még csak építés alatt áll a környezetvédelmi szigetekről beszélek, tehát ezek már egy részben építés alatt vannak, de lehet, hogy le fogják blokkolni a pénzt, leblokkolják az forrásokat, mivel nem tudjuk garantálni a rendszeres jelentést a munkák előrehaladtáról, és a kampánia régió nem tudja megelőlegezni ezeket a pénzeket. Ezért van ez a, pénzvárás, vagy pénzvárakozás, egyszerűen folyamatban van ez a terv, és ezt meg kell, hogy valósítsuk, le kell, hogy zárjuk. Az Európai 2008-as hulladék irányelvnek meg akarunk felelni. Ezek mind olyan dolgok, amelyek középtávra szólnak, stratégiai kérdések. A probléma az, hogyha a két kérdéses hulladéktelepet nem építjük meg, Naponta 720 ezer tonna hulladék keletkezik, úgyhogy rövid távon lesznek problémáink kampányában. Ahhoz, hogy ezt a problémát megoldjuk, ami természetesen párhuzamosan kell, hogy történjen a közép stratégiai kérdések teljesítésével, pont ezekben a napokban dolgozunk ezen, és próbáljuk egy kicsit fölgyorsítani a témát. Elnök, köszönöm. Jár kollégája szó. Köszönöm, elnök asszony. Egészen rövid leszek. Csak kiegészíteném Auken kolléganőmet a delegációs úthoz. Három pont világított ki itt a vitából és kampányában is. Ezt éreztük az első, a dialógus. Mindenkit megkérek, hogy nehéz időben is beszéljenek egymással az érintettek. Nagyon fontos az, hogy mindig legyen párbeszéd a médiumok szerepe az, hogy a konfliktusokat bemutassák, de nem az, hogy megoldják. Hiányoltuk az átláthatóságot. Gyakran az volt, hogyha dolgokat megnézünk, akkor vélemény-vélemény ellen volt. Hogyha az egyik fél azt mondta, a határértékeket túllépik, akkor a másik azt mondta, hogy nem lépik túl. Tehát egyszerűen átláthatóságra van szükség, számokra van szükség, mérésekre van szükség, ezeket pedig be kell mutatni. Tehát tudományosan lehet mérni. Átláthatóságot kérünk. A harmadik eh, lényeges pont az volt, hogy eh, rövid távú stratégiát is ki kell, ki kell alakítani. Tehát a fenntartható hulladékkezelés természetesen hosszú távú dolog, de kell, hogy legyenek rövid távú stratégiai elemei is. Hiszen látjuk, hogy hiányzik a fenntartható hulladék koncepció, éppen ezért van annyi illegális hulladéklerakó. Az olasz kollégákkal együtt nagyon hálásak lehetünk, az olasz kollégáink támogatásáért. Elnök asszonynak is hálásak vagyunk. Mindenhova eljutottunk, ahol tényfeltáró missziónknak ott kellett lennie, de nem fogunk engedni, rendszeresen utána fogunk járni a dolgoknak, hiszen főleg a fenntartható hulladék koncepció nagyon lényeges annak érdekében, hogy megoldódjon ez a hulladék probléma. Kocsolino úr? Köszönöm. Most egy első munkafázist zárhatunk most le, és pedig Mamconi asszony és a nem olasz kollégák segítségével. Nagyon érdekes párbeszédet folytattunk a polgári bizottságokkal, és szerintem pozitívan zárjuk le a dokumentum ezen részét hiszen most az első munkafázist lezárjuk, és a következő hónapokban pedig meg kell vizsgálni, hogy mi történik. Említettem már Románó tartományi miniszterelnöknek is, hogy egy kicsit koherebben senne tekintse a dolgokat az közendő hónapokban sokkal kevesebbet lehet majd a múltra utalni. Sokkal inkább a jelenről kell majd beszélni arról, amiben élünk. Amikor Brüsszelbe jött a tartomány miniszterelnök, a köztársaság szenátusa benyújtott egy törvénymódosítást, és meg is szavazta a szenátus, ez pedig hasonlít ahhoz a munkához, amit mi folytatunk itt. És pedig az volt ez, hogy egy termoreaktort szabályoznak. Itt már nem a nemzeti, költségvetés, hanem a regionális költségvetés alapjairól van szó. Hiszen a 3,9 millió eurós regionális források közül 303-at a lerakóra szánnak. Fennáll annak a veszélye, hogy ezt a termoreaktort és ebből akarják finanszírozni, tehát jobban együtt kell működnünk. A képviselőket is meg kell győznünk, hiszen azért történt egy is más. És szeretnénk ezeket a vitás helyzeteket elkerülni. Másodszorban a szenátus néhány órája határozta el ezt, és ott még egy dologról volt szó, és pedig most független attól, hogy 5 vagy 10 milliót kell a programozás érdekében felhajtani, vagy 130 ezret. Az összes költség, ami az elmúlt 10 hónapot illeti, nem szerezhető be, illetve nem fedezhető. Elnézést hiszen fennáll annak a veszélye, ami a források elvesztését is illeti. Tehát itt a talajt kell rendbe hozni, és így tovább. Tehát be se szállt még a repülőbe, és már ezek a dolgok megtörténtek az olasz szenátusban. Ezt azért kerüljük el. Van nálunk egy olyan játék, hogy három kártyával játszuk, összekeverjük, kiosztjuk. Ezt nem lehet itt játszani. Együtt kell működnünk intézményesen, és kérem, ne jöjjön el Brüsszelbe így ilyen koncepciókkal. Köszönöm szépen, állok asszony. Rövidre foghatom magamat, hiszen a történet ismert drámai fázist ért el, a szemétkezelés története. Románó miniszter felsorolta példákat, és biztosított bennünket, hogy továbbra is elkötelezetten fog dolgozni, de hát ez a, ez a biztosíték, ez mintha nem volna elegendő. A petíciós szakbizottság jelentésére kitekintve is azt mondhatjuk, hogy ez nem megnyugtató, és ezt mondom a, a kérvények benyújtóinak is, petíció benyújtóinak is. Nem lehet azt mondani, hogy itt nem a kampániába jár delegáció eredményeit látnánk. Persze az integrált hulladékfeldolgozási cikluson gondolkozni kell. Valóban kampániában ezt túlon túl is figyelmen kívül hagytuk. És a, pe- a petíciók benyújtóinak egyik azt mondta, hogy ő is egy egyenjogú európai állampolgár. Valóban ez így van. Ezt szeretném én is hangsúlyozni. Az új regionális adminisztráció, ahogyan a kollégám elmondtam, nem képes kor, kormányozni hogyha, és nem ez képes a kérdést megoldani, hogyha állandóan visszatekint. Kérem, Román úr, tekintsen a jövőbe. Ön egy nagyon komoly ember, ezt mindenhol elismerik, bilaterális tárgyalások során is, de itt a szakbizottságban is sok sikert kívánok az ön munkájához. Köszönöm szépen. Azt kell, hogy mondjam, hogy Assessore Románónak 5 perc múlva el kell mennie. Tehát talán szeptemberben <laughs> folytathatjuk a munkát. Alken kollega? I agree on that. We, we, we can... Egyetértek ezzel, hogy folytassuk szeptemberben, de félre ne értsük egymást. Két dolgot kell megmondani Románónak. A jobb kommunikáció nem kerül semmibe, csak a jó szándékba kerül. És még a Péter Jár által mondatokra visszautalva. Itt azt hiszem, hogy nem a kommunikációval, a kommunikáció hiányával állunk szemben, és az emberek, akik az egésznek a levét isszák meg, azokkal nagyon csúnyán bánnak. És az Európai Bizottsághoz is szólok. Nem hallom a bizottság részéről, hogy ezt az egész hulladék harakirit komolyan veszik-e vagy nem. Hiszen mindazt, amit láttunk és amit hallottunk, igen aggasztó. És még mindig a hulladék lerakás és a szemétégetés stratégiáját követik. És amikor egy hulladék égető ter, üzem vezetőjével, igazgatóval találkoztunk, akkor azt mondta, hogy nyugodtan mindent be lehet pakolni a kazánba, azt jól elégetjük, mondta ő. Pedig hát egy, mindenki tudja a hulladékiparágban, hogy nem lehet mindent elégetni. Tehát, hogyha nem kezelik előre a hulladékot, amely égetésre kerül, akkor nagyon nagy bajt okoznak. Ezért tehát valóban remélem, hogy a bizottság sokkal érzékenyebben figyel erre a helyzetre. Aztán van egy javaslatom is. Nem lehetne más váram, városoktól tanulni? Nem lehetne elutazniuk más területekre, hogy lássák, hogyan gazdálkodnak a hulladékkal? És ne, ne csak itt a beszéd zajoljék. De Brun De Brun kollega jelezte, hogy szeretne még közbeszólni. Igen, valóban kérem a szót. Meg szeretném köszönni a kollégáknak a munkát, amelyet végeztek a jelentés elkészítése során. Ez egy nagyon erős jelentés, nagyon megrendítő, sokkoló jelentés. Meghökkentő, hogy előfordulhat egy ilyen helyzet, ahol a a katonaság ellenőrzi a hulladéklerakókat, még a rendőrség se jut oda, ezt láttuk. Közben pedig azt mondják, hogy lehet, hogy ez még egy évig tart. A jelentés iránymutatásokról beszél, a kampániai régió városi hulladékfeldolgozásról szóló iránymutatásairól, de azt kell, hogy mondjam, hogy az előző adminisztráció is ilyen szabályokat fogadott el, de ez csak írott malaszt. És hát még figyelembe kell venni az alapok lehívhatóságának engedélyezésekor, hogy a hulladék keret irányelv beültetése megtörténte, és holnapig kell beültetni minden tagállamban a hulladék irányelvet és a hulladék piramist. Az az igaz, hogy bármit abból, amit hallottam, nem hallottam, abból nem derül ki, hogy bármilyenek megfelelne. Az európai jogszabály, jogszabályokra fityet hánytak, nagyon szigorúan megszekik ezeket, és sem idáig, sem ma nem hallottam semmifajta jelzést arra, hogy ebből a helyzetből mi volna a kivezető út. Nem lehet egy... Nem mondhatjuk azt, hogy csak azért, mert nagyon rossz volt a helyzet, már tényleg a, a botrányos és az égbe kiáltó között mozgott a helyzet. Nem mondhatjuk azt, hogy akkor ez szegények, ezek így vannak. Nem, nagyon világosan fel kell lépni a jogszabályok betarthatósága mellett. Nem fogadhatunk el egy olyan helyzetet, amelyben amelyben a bizottság elfogadná ezt, ezt az állapotot, és eh, lehívhatónak tennénk a, pénzeszközöket. A tízes oldal alján világosan kimondjuk, hogy a cancsarai hulladékégetőnél a sürgősségi törvények idején nem vártak el környezetvédelmi hatástanulmányt, ám az Európai Uniós jogszabályok, a 85.333 alapján igenis kötelezés, hogy hogyha a hogyha én egy eh, pajtát építek a kertem végében, az sem maradhatott. Egész egyszerűen be kell tartani jogszabályokat, és semmit nem hallottunk arról, hogy mit tesznek annak érdekében, hogy a jogszabályokat beztartsák. Ezek azok a kérdések, amelyekre választ kell kapnunk, és úgy gondolom, hogy szeptemberben mindenképpen folytatnunk kell ezt az eszmecserét. Köszönöm. Köszönöm, most megadom a szót Bokodzsáni asszonynak, hogy levonja kvázi a kérvényezők nevében a következtetéseket. Nos, Assessora Romano elment, de úgy tűnik nekem, hogy te, teljesen irális, amikor azt mondja, hogy a kampani problémákat ma két megépítendő szemétégetővel meg lehet mondani. Hát ezt mondja 5-6 éve minden hatóság, és Azt gondolom, hogy már ma kezdjük el a munkát, kezdjük el a komposztáló képítését, a hideg szemétkezelési berendezések képítését. azért, hogy leválthassuk, a, vagy kiválthassuk a hulladék égetést. Ehhez csak pár millió euró kell. ahhoz, hogy ezeket a berendezéseket kiépítsük, vagy átépítsük a maiakat. Vannak ezek a nagy művek, ahol ilyen hatalmas, óriási hulladék bálákat állítanak elő, tömörítik a hulladékot, ezt aztán elviszik a szemétégetőbe. De hát el nem tudja képzelni, mit lehetne mást is csinálni hulladékkal. Ez megengedhetetlen ez a helyzet. Vagy Levalisiánában. Teljesen világosan egy tervre van szükségünk egy hulladék gazdálkodási tervre. Azt mondogatják a hatóságok, hogy hulladék égetőket fognak építeni, de hát semmi konkrétat nem tudok, hogy mit terveznek. Én azt szeretném, hogy Európa, az európai hatóságok folyósítsák a pénzeszközöket, de ezt igazi, megfelelő hulladék gazdálkodásra kell felhasználni. Persze vannak kampániában olyanok, akik a saját földjüket védik kvázi, de hát a Romano őszintén megmondva, lehet, hogy ő a legjobb ember a világon. De hát mindez, amit elmondott, ez azért így nem állja meg a helyét. Hat millió kampániai nevében nem szólhat Azt várjuk és követeljük, hogy az irányelvet megfelelő módon alkalmazzák, amely világosan fogalmazza meg, hogy a hulladék gazdálkodás területén a közösségekkel, az önkormányzatokkal, a lakossággal együtt kell dönteni. Hát a mai napig semmiben sem döntöttek. Még egyszer felszólítom az Európai Bizottságot, és felszólítom Mazzoni asszonyt, hogy jöjjenek el este 11-kor hozzánk Kajánóba, mi ugye Kájánot képviseljük, és próbáljanak meg aludni egy olyan házban, 250 ezer emberről beszélek, akik nem tudnak éjszaka aludni. Olyan bűz van, olyan büdös van. Ennyit akartam csak elmondani, de hát a magyarázatom oka fogyott, egy petíciót készítettem elő, talán szeptemberben még előadhatok erről, elmondhatom, hogy mi a petíció lényege, de időközben azt szeretném mondani, hogy Európának világos jelzéseket kell adni, hogy a Assessora Romano, a helyi miniszter valamit tenni akar, akkor egy regionális törvényt kellene legelőször is elfogadnia, amivel csökkenteni lehet az ipari csomagolóanyag mennyiségét Európa az újrahasznosításról beszél. És a hulladékkezelés kérdéséről, és nem arról, hogy depóniákba szórják a szemetet. Kampániában pedig mindenki csak hulladékégetésről, vagy hulladék lerakóról beszél, semmi másról. A tájánói lerakó, mint az összes többi lerakót a korábban illegálisan létesített, a komora által létesített eh, lerakók helyén építik, ahova az azbestet is beszórták. Több tonna azbeszti szerep alatt. És erre építünk mi most egy legális kormányzati lerakót. És közben meg a kampanyai régió szépségéről és értékeiről akarunk beszélni. Hát kérem szépen, hat kórház van nálunk. Két, két és fél kilométerre vannak ezek a tájánói, kájánói lerakótól. Hát képzeljék ezt csak el, de el se lehet ezt képzelni. Na jó, igen, igen, elnézést kérek, már befejezem, hogy elnézést kérek, hogyha picikét elragadott a szenvedély. De igen, már zárom is mondandómat. Szóval, amit Assessore Romano végén, végén mondott, hogy a nápolyi provinciában, megyében meglévő szemétlerakókat ki kell bővíteni, de hát minden európai parlamenti képviselőnek el kellene jönniük hozzánk, meg kellene nézniük a helyzetet. A Vezúv alatt a világ kulturális öröksége közepén egy szemét hulladéklerakót nyitnak meg. A Vezúv egy gyönyörű város, hegy, és a és itt a kórházak és a, a lakóházak mellett hozzák létre a szemétlerakót. Hát ez nem ezt az utat kell járni, ez egész egyszerűen megengedhetetlen. Köszönöm szépen, most, hogy Asszeszóra Románó elment, nehéz uh, őt megszólítani, de természetesen a jegyzőkönyvet el tudja olvasni. És persze lehetőséget kínál számunkra a dokumentáció is betekintsünk az eredményekbe, a tényekbe, és azt kell, hogy mondjam, hogy uh, talán egy-két dolgot nem annyira értettek meg, mint ahogy az asszeszóra ezt elmondta, hiszen sok mindent megfontolnak majd a kollégák, módosítókat fogalmaznak meg, és szeptemberben ismét vitát nyitunk róla, szeptember végén pedig elfogadjuk a dokumentumot, és így kapja majd ezt meg a végrehajtó bizottság. Mindenesetre üdvözlendő volna, hogyha a bizottság, vagy mondjuk úgy a bizotmány, tehát az Európai Bizottság képviselője leírná álláspontját, leírná az Európai Bizottság álláspontját eh, mindarról, amit magunk megtapasztaltunk, ellenőrizhettünk ott helyben. Megírnák, hogy egyetértenek vele, és elmondanak, hogy mit kell tenni, mit lehet tenni ezzel a helyzettel, mit tettek, mit nem tettek a múltban. És és hát teljesen világos ítélettel állunk szemben, amely a hibákra is utal. Úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban mást nem kell mondani, eltekintve attól, hogy a szakbizottság még egyszer napirendjére veszi ezt a kérdést, persze figyelembe véve az ítéletet, és megvizsgáljuk a kérdéseket, meghallgatjuk, hogy a hatóságok mit mondanak, hiszen neki kötelességük most reagálni. A bizottság is elmondja véleményét, és talán még további írásos dokumentumokat csatolhatunk a dokumentumhoz, amely szeptemberben akarunk végezetül. Átérünk a következő napi rendi pontra. Kérem a kollégákat, mivel Egyre nagyobb a lemaradásunk a terveinkhez képest, ezért azt kérem mindenkitől, hogy röviden szóljon hozzá. 16-os pont, az aláírók közül nincs itt senki. A következő pontoknál viszont a petíció benyújtói jelen vannak, ezért szeretném módosítani a sorrendet azért, hogy idő előnyt biztosítsak azoknak az állampolgároknak, akik jelen vannak. Ha nincs ellenvetés, akkor már is térjünk át 17-es petícióra. Ermando Mennella úr nyújtotta be a Federálbergi Izole Minori nevében. Már is átadom neki a szót, hogy mutassa be a petíciót, illetve úgy fogalmaznék, hogy még egyszer hangsúlyoznám, nagyon kevés az időnk, ezért, hogyha új elemek vannak, akkor ismerjük a petíció tárgyát, úgyhogy ha új elemeket, új gondolatkeltő eh, információkat tud velünk megosztani, akkor ezt tegye meg, kérem. Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek és a szakbizottságnak, hogy lehetőséget biztosít eh, a petíció bemutatására. A Federalbergi olyan ö, hoteleket képvisel, amelyek az Izole Minoritárie területein található Látva és gondolva a gazdasági válságra is, tevékenységük egyre inkább fenyegetett. A petíciót egy ö, ö, csoport és a csoport ellenőrzése alatt álló cégek javára történő privatizáció ellen nyújtottuk be. A parlament szakbizottságától azt kértük, hogy gazdaságilag bizonyos feltételek nem teljesülnek, ezért magánvállalkozások nem fogják tudni teljesíteni, hiszen nem produktívak. Maretimo, vagy Consa, Ventotene, Gio, ezek nagyon pici szigetek, nincs gazdasági jövedelmezősége ezeknek az itteni hoteleknek. A petíció kiegészítéseként elmondanám, hogy a, az olasz verseny ombudsman a nápai őből kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozóan már kiadott egy véleményt, az Európai Unió Szerződés 81-es versenyre vonatkozó cikke alapján. Ezért szeretnék, szeretném a bizottságnak és a parlamentnek átadni a versenyombudsman intézkedésének a leírását. Az Európai Parlamenttől megkaptuk az Európai Bizottság 2010. május 11-i válaszát, amelyben most nem akarom azt mondani, hogy visszautasítják az összes aggályunkat, hanem legalábbis más hangsúlyokat állít föl, Pontosan a levél végén látszik ez. A tagállam minden a tagállam illetékességébe tartozik a területi kohézió biztosítása és fenntartása. Én azt kérem a parlamenttől, hogy érjék el, hogy az olasz állam és az illetékes régiók tartsák be ezeket a feltételeket, mert nagyon sokszor ez nem teljesül. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Átadom a szót a bizottság képviselőjének. Giovanni Mendola úr. Köszönöm, elnök asszony. Én is rövid leszek. És csak a mostani új információkra fogok reagálni. A petíció szállítási tengeri közszolgáltatásra vonatkozik, a Izole Minori elérését szolgáló összekötő szolgálatról van szó. És a kérés az, hogy a közszolgáltatás liberalizációja esetében avatkozzon be az Európai Bizottság egy sor javaslat alapján, amelyet, amelyeket a petíció tartalmaz. A bizottság szeretné megjegyezni, hogy fontos azt figyelembe venni, hogy a tagállamok szabadon szervezhetik azokat a szolgáltatásokat, amelyeket fontosnak tartanak, olyan mértékben és olyan módon, ahogy ezt a legmegfelelőbbnek tartják. És ez konkrétan igaz a tengeri szolgáltatásokra is. Ha egy tagállam úgy gondolja, hogy bizonyos sziget elérése napi szinten, vagy gyorshajókkal, vagy meghatározott kényelmi standardokkal kell, hogy biztosítva legyen, akkor ezt a tagállam megteheti. A bizottság nem írhat elő, és sajnos itt a, a petíció benyújtójának az éppen elhangzott elvárásait nem tudom teljesíteni. Tehát a bizottság nem írhatja elő egy bizonyos szolgáltatásnak a a kötelező nyújtását. Az állam szabad a szolgáltatás nyújtás megszervezésében. Az Európai Bizottság nem írhat elő közszolgáltatási standardokat, mert a közösségi jogban jelenleg ilyen illetékessége a bizottságnak nincs. Vagyis két értelemben is szabad az állam, mm, az állam dönthet arról, hogy hogyan szervezi a szolgáltatást, és arról is dönthet, hogy biztosítja -e vagy sem. Amit a közösségi jog valójában előír, és ami szerepel is a petícióban, hogy a közszolgáltatást a diszkriminációmentesség szellemében biztosítsák. Tehát a közszolgáltatás üzemeltetője, akiről a tagállam szabadon dönt, valamilyen versenyforma esetleg közbeszerzés alapján legyen kiválasztva, azért, hogy egyenlő hozzáférést biztosítsanak a közösségi hajóüzemeltetők számára tengeri közlekedési szolgáltatás esetén, hogyha a tagállam úgy dönt, hogy megfelelő a szolgáltatás, a tagállam versenyt ír ki, és a versenyen választja ki azt az üzemeltetőt, amelyik a legalacsonyabb költséggel biztosítja a hatóságtól igényelt szolgáltatás, vagy pedig a legjobb minőségi szolgáltatást nyújtott választja ki adott költségszinten. Úgyhogy attól tartok, hogy a petíció elemei ugye részben azt kérik a bizottságtól, hogy avatkozzunk be tengeri közszolgáltatás tekintetében Olaszországban. Másrészt a liberalizáció tiltását kéri a bizottság részéről, Sajnos ezeket a bizottság, illetve a közösségi jog nem teszi lehetővé a bizottság számára, és nincs ilyen illetékessége a bizottságnak. Elnök, kérdezem, hogy van-e hozzászólás? Akkor én is szeretnék néhány kérdéssel élni a bizottság képviselője felé, hiszen van néhány kétséges pont ebben a témában. Ezeket már akkor is láttam, amikor az írásos dokumentumot elolvastam, amit a bizottság küldött el, de most megerősödtem ezekben a kételjeimben, amikor a bizottság képviselőjét hallgattam. Először is lehet, hogy a petíció kétetemű módon lett megfogalmazva, de én nekem más a benyomásom arra vonatkozóan, hogy mit kér a petíció benyújtója. Nem azt kéri a bizottságtól, hogy avatkozzon be és szabályozza egy tagállamban a közlekedés megszervezését. Nem. Azt kéri a bizottságtól, hogy ha az a módszer, azt kérdezi a bizottságtól, hogyha ez a közlekedés rendkívül fontos, és a privatizáció ezt kockáztatja, tehát az a kérdés, hogy az európai szabályoknak megfelel a gazdasági, szociális és területi kohézió szempontjából illetve konkrétan azoknak az állampolgároknak a védelme szempontjából megfelelő-e, akik hátrányos területen laknak. Azért kérdezem ez, mert a témával a régiók bizottságában, illetve a régiós ügyek bizottságában is foglalkozunk, és pont nemrég beszéltünk meg egy jelentést, amelyel azt kérjük a bizottságtól, egyébként itt van előttem a véleménytervezet, ezzel a bizottságtól azt kérjük, hogy a saját tengeri politikájának a definíciójában vegye jobban figyelembe azt az igényt, hogy ezeknek a jogoknak, állampolgári jogoknak a tiszteletben tartását biztosítani kell, ugye ezek hátrányos helyzetű állampolgárok, és hogy továbbra is biztosítsa azt, hogy a személyek és áruk szállítása megfelelő figyelmet kapjon a belső piaci szakpolitikán belül. Vagyis igenis itt fennáll a bizottság illetékessége ebben a témában. Egyébként azt is kérik, hogy a rövid távú tengeri szállítást és a területek közti kabotást tegye lehetővé, hogy jobb legyen a periférikus területek és a szigetek közti kapcsolatot, stb. stb. Úgyhogy nem hiszem, hogy az a dokumentum, amiről most a régi szakbizottság tárgyal és készít az Európai Bizottság számára, nem hiszem, hogy ez egy teljesen félre siklott dokumentum lenne, és hogy nem megfelelően fogná fel a régi, régi bizottsága a bizottságnak az illetékességét. Még egy dolgot szeretném, hogy pontosítson. Ugye egyrészt azt mondják, hogy Olaszország illetékességébe tartozik ez a kérdés, nem a bizottság illetékességébe, nem közösségi illetékességű kérdés. Ugyanakkor ugyanabban a dokumentumban, amit a bizottság készített a számunkra, idéznek egy bizottsági lehetőséget, illetve egy bizottsági beavatkozást, ahol jogsértési eljárást indítottak, és nem jelzi, hogy ennek a, mi lett az eredménye, le lett zárva, nem lett lezárva, hiszen ebben a konkrét kérdésben Olaszország nem tartotta tiszteletben, vagy legalábbis az a feltételezés, hogyha még folyamatban van a jogsértési eljárás, hogy nem tartotta tiszteletben Olaszország pontosan egy, ebben a témában a közösségi előírásokat. Még egy kérdésem van. A bizottság ugyanebben a dokumentumban azt mondja, hogy privatizációs eljárás van folyamatban Olaszországban, ami elvi szinten megfelel az Európai Uniós szabályoknak, amit az Európai Unió a liberalizációs folyamaton keresztül próbál minden tagállamban elérni. De felhatalmazás erre vonatkozóan még a bizottság részéről nincsen. A bizottság fenntartja a lehetőséget arra, hogy érdemi értékelést, elemzést elvégezzen, mert a privatizációs folyamatra vonatkozó aktusok elemzését le akarja először zárni a bizottság. Tehát itt ellentmondást látok. Tehát aközött, amit a dokumentum leír, és aközött, amit ön az előbb elmondott. Ön gyakorlatilag azt mondta, hogy a bizottságnak semmiféle illetékessége nincs ebben a témában. Tény, hogy, és a bizottságnak foglalkoznia kell ebben, tény, hogy fönmer, fölmerül az a kockázat, hogy az európai állampolgárok egy része nem kapja meg a mobilitáshoz a garanciát, ami minimális feltétel és minimális jog európai állampolgárok esetében. És a bizottság nem hiszem, hogy erre azt mondhatja, hogy ebben nem illetékes. Kér, nem tudom, hogy esetleg most szeretne pontosítást adni, vagy majd írásban kíván-e válaszolni most, akkor önél szó. Igen, néhány pontosítást tennék. Annak a kérése, hogy ellenőrizzük, hogy megfelelnek-e, hogy a privatizációs eljárás megfelele az utasok mobilitása és jogának a biztosításához. Véleményünk szerint ennek nincs alapja ennek a kérésnek, mivel nincs olyan szabály közösségi szinten, amely minimális mobilitást írna elő utasok számára. Más szavakkal újra elmondom, amit az előbb mondtam. A tagáll- egy tagállam, és egyébként többször felmerült ilyen helyzet, a tagállam a saját jogkörében azt mondhatná, bár ez egy paradox példa, nem biztosítom semmilyen minimális szolgáltatást nem biztosítok egy bizonyos sziget számára. Hasonló példák vannak máshol is. Általában akkor kapunk bejelentést, amikor liberalizációra kerül sor egy tagállamban. De ezeknél az eseteknél is meg kell, hogy állapítsuk, hogy Európai Uniós jogsértésre nem kerül sor. Az európai jog hoz tartozik egy rendelet, tartoznak általános előírások a belső piac működésére vonatkozóan, és konkrétan a tengeri szállításra, tengeri közlekedésre is vonatkoznak ezek a kritériumok. Hogyha Olaszország nem tartja tiszteletben ezeket az előírásokat, akkor erre vonatkozik az, amikor az Európai Bizottság megnyitotta a kivizsgálást. Még nincs jogsértési eljárás, meg még nem értük el azt a fázist. 2008 végén jártak le a közszolgáltatási szerződések a Tirrenia csoport részéről. A bizottság azt várta, hogy a következő hónapokban versenypályázatot írnak ki. Ez nem történt meg és ezért a kivizsgálást megnyitottuk, megindítottuk, és a jogsértési eljárás lehet, hogy hivatalosan meg fog nyílni. Egyébként az olasz hatóságok 2010-re ígérték azt, hogy lezárásra kerül a verseny. Ha ez nem következik be, akkor történik jogsértési eljárás. A közösségi jog betartásának az ellenőrzése erre, erre korlátozódik. Más lehetőségünk nincsen. Természetesen értem az ön politikai jellegű igényeit a közlekedési politikára gondolva, ami ebben a témában fontos. De minden esetre jelenleg nincs ilyen lehetőségünk. Azt hittem, hogy van egy bizonyos kötelezettség arra, hogy a minimális, lényeges közszolgáltatásokat biztosítani kell, hiszen a szolgáltatási irányelven is szerepel egy ilyen kötelezettség az Európai Unió szintjén. Tehát ha maga most azt mondja, hogy nem, akkor Természetesen nem fogom kétségbe vonni azt, hogy ön jobban ismeri az európai szabályokat, de azt meg tudom erősíteni, hogy itt politikai szinten plusz kérdéseket fogunk feltenni az Európai Bizottságnak, hiszen hogyha a szolgáltatása irányelvnek ez a része nem is működik, nem érvényes, ahol kötelezettség szerepel arra vonatkozóan, hogy minimális lényegi szolgáltatásokat biztosítani kell. Maga azt mondja, hogy egy állam úgy is dönthet, hogy teljesen töröl összeköttetést a területei bizonyos részei között. Én úgy érzem, hogy ez egy nagyon erős megjegyzés, és a szerződés és a végrehajtási intézkedések alapján nem igazán tudok ezzel egyetérteni. A petíció nyitva marad, és úgy gondolom, hogy a következő koordinátori ülésen újra fogunk erről beszélni. A petíció benyújtója szeretne reagálni? Igen. Kérem, hogy legyen rövid, és aztán rátérünk a következő pontra. Mi nem ellenezzük a liberalizációt, hiszen mi is magánvállalkozók vagyunk. Mi azt akarjuk, hogy az állampolgári jogokat tartsuk tiszteletben a minoritári szigetek lakói esetében is, hiszen más Európai Uniós sziget lakói esetében is a szolgáltatást biztosítani kell. A bizottság több alkalommal más ágazatokban is beavatkozott, és elítélt megvédte akár az olasz államot is, akkor, amikor csökkentette a szolgáltatásokat. De igazából szolgáltatás koncentrációról volt szó, hogyha a Nápoly Káprit nézzük, ott verseny volt korábban, most pedig csak egy magánüzemeltető van. Grazie. Köszönöm. Va bene, quindi... Eh, Rendben. Akkor most lezárjuk ezt a vitát. Ha lehet, eh, az ombudsman eh, intézkedésének a leírását szeretném átadni a szakbizottságnak, hiszen az olasz köztársaság versenyombudsmana állapította meg az Európai Alapszerződés megsértését. Rendben. Akkor a szeptemberi ülésre elhalasztjuk a témát, hogyha nincs ellenvetés, és akkor meg fogjuk fogalmazni ezt a szobeli kérdést, amit a bizottsághoz fogunk intézni. Köszönöm. Következő pont. La petizione scritta al punto 18. 18-as petíció. Ír állampolgár nyújtotta be. John Mikes mutatja be a kérdést. Friends of Pansons Harbor bará, ö, szervezet nevében nyújtották be a petíciót. Önél szó. Köszönöm, elnök asszony, és üdvözletemet hozom Cornwallból, a legdélnyugatibb angol térségből. Megpróbálok rövid lenni. Penzenceből jövök, 20 ezer lakosú város Cornwallban. Gyönyörű tengerparti város, nagyon elegáns épületekkel, romlatlan tengeri környezettel, több tízezer turistával évente. De mindez veszélyben van. Hiszen Európai Uniós alapokból akarnak egy gyönyörű történelmi városban ipari létesítményt létrehozni, és pedig egy új kikötőt szeretnének penzance és Szili szigetén létrehozni. Amennyiben felépül a kikötő, tönkreteszi a történelmi környezetünket, amely Nagy-Britannia egyik leghíresebb történelmi térsége. És az egész országban nálunk található talán a legtöbb történelmi emlékhely. Itt gyönyörű viktoriánus sétányunk van, nagyon szép régi úszoda, ez mind-mind tönkre menne. Itt kulturálisan, történelmileg mindent tönkre tennének azt mondják, hogy a penzenci térségben munkahelyeket teremtene ez a beruházás. Azonban ez nem igaz. Nem szállítanának több utast, mint most. Itt a komp több kompot váltana ki, ezzel munkahelyek csökkennének. Az új komp túl nagy lenne, hogy beférjen az eddigi kikötőkbe, ami ismét újabb kikötő bővítéseket jelent. Nemrég zajlott egy konzultáció, és eh, ez azt mutatta, hogy eh, a gyalogos barát tengerparti sétány nagyon eh, nagy veszélyben van, hiszen ott járnának a nehéz teherautók. Azt is elmondták, hogy más kikötőbe is át lehetne vinni ezt a kikötőt. Nyilván van olyan, de Penzanceban pedig nagyon jól működött 90 évig a kikötő, és azt mondták, hogy itt akarnak építkezni, hiszen 40 kilométerrel arrébb van a következő térség, ahol kikötőt lehetne építeni, ez pedig túl messze lenne ahhoz, hogy komp épüljön. Máshonnan nem akar építkezni, csak Penzancba, és pedig közpénzekből. Ez nem igaz, hogy munkahelyeket teremtene ez az építkezés. A kikötői létesítményeket modernizálni kell, ez igaz és attraktívabbá lehetne tenni a Szili szigetekhez fűződő hajózást is. Alternatív terveket is bemutattunk, hogy a városnak igazából mire lenne szüksége. Például egy gyors, kisebb kompot is alkalmazhatnánk, és a teherautókat szállítani képes komp kikötőt pedig máshol építenénk fel. Azonban az építető süket volt a javaslatainkra. Nemrég tudtuk meg, hogy eh, Penzance és a Szili szigetek között eh, megszűnik a helikopteres szolgáltatás, hiszen nagyon régiek a helikopterek, és nagyon sokat fogyasztanak. Egy gyors komp betölteni azt az űrt, amit a helikopterek kiesése okoz a szigetlakók megkapnák a lehetőséget, hogy egy nap alatt megtehetnék az utat a szárazföldre oda és vissza. Szeretném kihangsúlyozni, hogy az Euró, hogy, hogy az építető azt mondja, hogy a meglévő jogszabály keretein belül cselekszik, ez azonban nem igaz. Nem demokratikus folyamatról van szó, ránk akarják kényszeríteni az akaratukat. A városi tanács azt mondta, hogy ellenezni fogja a tervet. Azonban megváltoztatta a véleményét, és azt mondta, hogy nem kell területrendezési terveket készíteni a városról. Szinte az egész város ellenzi ezt a kikötőt. Csupán a egy ember támogatta. Igazából az angol nemzeti örökség képviselője ellenzi. A területi országgyűlési képviselőnk ellenzi. Itt uh, grandiózus tervet dédelgetnek az építetők. És azt mondják, hogy uh, mindenképpen uh, olcsón akarnak kijönni a dologból, ami azt jelenti, hogy EU-s pénzeket használnak fel a kikötő építéséhez. Nem igazi szükségleteket akar kielégíteni ez a projekt, és szeretném megkérni önöket, hogy segítsenek, hiszen értékes európai források kerülnek itt elköltésre. Cél nélkül. Köszönöm. Megadom a szót a bizottság képviselőjének, dr. Delange úr. Köszönöm, elnök asszony. Megpróbálok rövid leszni. Rövid lenni. Mindenek előtt olyan projektről van szó, amely a Szili szigeteket kötni össze Nagy-Britanniával. A petíció csak is Penzance-re vonatkozik, a Penzanci kikötőre. Ténylegesen benyújtották a projektet együttes finanszírozásra, a regionális alapokból történne a finanszírozás. Még nem született döntés, éppen azért, mert nem engedélyezték még a területrendezési és építési terveket. Szeretnék néhány dolgot említeni a strukturális alapokból, amelyet az Európai Tanács és Parlament is elfogadott. Azt olvashatjuk a strukturális alapok alapszabályában, hogy alaposan meg kell vizsgálni a alapok felhasználását. A projektek kiválasztása természetesen kritériumokhoz van kötve. Másodszorban pedig szeretnénk elmondani, hogy a projektnek természetesen meg kell felelni a hatályos európai és nemzeti jognak. Ami a szelekciós kritériumokat illeti, szeretném elmondani, hogy a program célja fontos, meg kell nézni, hogy a strukturális alapok programjának megfelel-e a projekt célja. Tehát, hogy a pénzért hozzáadott értéket jelente a projekt. Ezen kívül meg kell vizsgálni, hogy eh, mennyire fenntartható a projekt. Itt eh, az a hatóság, amelyel kapcsolatban állunk, informált eh, minket, hogy opcióanalízist kellene folytatnunk néhány alternatíváról is, amelyekről hallottunk. A vizsgálat vénye, és ez a nemzeti hatóságok vizsgálatának a véleménye volt, azt mondta, hogy a lehető legjobb projektről van szó a szárazföld és a Szili szigetek között. Másodszorban a hatályos jogszabályokról szólnék. A petícióban is olvashatunk róla, hogy építési engedélyre van szükség. Az építési engedélynek pedig a szubszidiaritás talaján kell állni. Tehát itt a brit és az európai hatóságok is érintettek. Természetesen szükség van az építési engedélyre, az egyetértésre, hiszen különleges térséget, épületet, helyszínt kell védeni. A státusz az, hogy a Kornvalli tanács megadta, ezt azonban a brit önkormányzati minisztérium még nem adta meg a hozzájárulását. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy brit kompetenciáról van szó, és a bizottság pedig nem szeretne beleszólni olyan dologba, hogy eh, a brit hatóságok kiadnak egy építési engedélyt, vagy nem. Azonban eh, megkértük eh, az építetőt, hogy válaszoljon. Az építető azt mondta, hogy az összes előírást betartották, és ezt a brit hatóságok is igazolták. A petícióban említett témák felhívták erre a brit térségre a bizottság figyelmét, és az átláthatóság érdekében megkaptuk a brit hatóságok és az építetők közötti levelezést. De még egyszer ismétlem, hogy ez egy brit belügyvéleményünk szerint. Ezen információk alapján az volt a döntésünk, hogy amíg az EU-s finanszírozást illeti, a megfelelő lépések megtörténtek, és a brit hatóság azt mondta, hogy a brit kritériumokat is betöltötték. Köszönöm. Köszönöm szépen. Dájla kolléga kért szót. Uh, Köszönöm. Elnök asszony. Köszönöm. Bizottság képviselőnek, és köszönöm Max úrnak, hogy eljött Kornbalból ebből a gyönyörű, e- erről a gyönyörű térségről. Én szeretném támogatni a kérelmezőt. És azt szeretném kérni, hogy tartsuk nyitva a petíciót, hogy a jövőben visszatérjünk rá. Hiszen szerintem nagyon jó okok szólnak amellett, hogy a petíciót ne zárjuk le. Olvastam a bizottság leveleit márciusból, és ezután két levelet kaptam. A dél-nyugati önkormányzattól, ezen kívül a nyugat középföldi hatóságtól. Um, A helyzet az, hogy még nem született döntés az építési engedélyről. Nem tudják, hogy mi legyen. Az érintett államtitkár úgy döntött, hogy egy 14-es cikk deklarációt is érvénybe hoz, hogy még egyszer megvizsgálják az ügyet. Úgy gondolom, hogy amivel foglalkozunk, az egy félkész javaslat, félkész projekt. Úgy gondolom, hogy a döntés, hogy mi legyen ezzel a petícióval, szerintem nagyon korai lenne. A brit kormányzat még nem döntött, hogy mi a teendő. Én nem kérdezelem meg a szubszidiaritást, de legyünk realisták. A kormányzat még nem döntött, akkor mi meg hogyan reagáljunk erre a petícióra ma. A második oka annak, hogy korai lenne majd döntés, az, hogy ez egy társfinanszírozott projekt, tehát a regionális fejlesztési alapokból és a délnyugati önkormányzati tanácsból jönnének a források. A finanszírozás csak is akkor kérhető, amennyiben van építési engedély. Éppen ezért azt mondom, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, és térjünk vissza rá a jövőben, de most tovább haladok. A Kornvalli helyi tanács társfinanszírozást kért a brit kormányzatról. Ez pedig az ERFA mellé kötelező. Gazdasági válságban, és a brit kormányzat pedig eh, azzal foglalkozik, hogy hol lehet közpénzeket megtakarítani. És 40%-os közpénze megtakarítást célzott meg a brit kormány. Éppen ezért úgy gondolom, hogyha nincs meg a társfinanszírozás brit része, akkor hogyan, fog, hogyan finanszírozhá az Európai Regionális Fejlesztési Alap? Szerintem eh, nettó munkahely veszteséget okoz a projekt. De most ezt nem szeretném külön ragozni. Azonban emlékeztetnék arra, hogy a plusz munkahelyek teremtése is előfeltétele a regionális fejlesztési alapokból származó finanszírozásnak. Én azt javaslom, hogy várjuk meg, amíg több információnk lesz, amíg nem adnak információt, amíg nem születik döntés, addig szerintem még nem érett a helyzet. Köszönöm. Ha nincs további hozzászólás, én is úgy gondolom, hogy nyitva kell tartanunk ezt a petíciót. A felvetett kérdések nem kaptak megfelelő választ, nem csak az írásos dokumentumban, hanem a szóbeli bizottsági hozzászólásban sem. Értem, hogy a bizottság képviselője a régiós főigazgatóság részéről a kérdésnek az alapból történő kifizetésekre vonatkozó részére válaszolt, hiszen ebben illetékes, és elmondta, hogy a bizottság részéről nincs olyan kötelezettség, hogy minden egyes projektet ellenőrizzenek. Tehát ez kizárja a bizottság felelősségét ebben a témában, de a környezetvédelmi főigazgatóságnak is részt kéne vennie, ha nem is az egyes Európai Unió által finanszírozott projekteknél minden egyesnél kéne ellenőrzést végeznie, de minimum azt ellenőriznie kéne, hogy megfelele a projektek megvalósítása az egyes tagállamokban a környezetvédelmi szabályoknak. És itt bejelentik azt, hogy a környezetvédelmi szabályokat valószínűleg megsértették, ráadásul közösségi alapok felhasználásával. Véleményem szerint ez az a téma, amivel igazán foglalkozni kell ennek a petíciónak az esetében. Meg kell nézni, hogy ezek a projektek valóban megfelelnek-e, vagy sem a környezetvédelmi irányelvnek. Úgyhogy további információra van szükség a Környezetvédelmi Főigazgatóság részéről, és ezt követően lehet majd eh, értékelést végezni, és végig gondolni, hogy mit tegyünk. Úgyhogy kérem, különösen kérem azt, hogy a Környezetvédelmi Főigazgatóság adjon részletesebb választ a petíció tárgyára vonatkozóan. Rendben, akkor ezt eh, lezárjuk, szeptemberre halasztjuk. A bizottság munkáját eh, lezárjuk. Ugye a napi rendi pontokat befejeztük. Köszönet minden kollégának, köszönet minden jelenlévőnek, mindenkinek kellemes nyaralást kívánok. Szeptemberben találkozunk. Nem, nem, átugrottam egy pontot. Elnézést. A B részben szereplő petíciók esetében jelezték... Oké, kolléga? a 87-es pontnál megjelölt petíciót egy kolléga jelezte, hogy át kell tenni az A részbe. Aztán az 54-es, 21-es, 22-es pontban megjelölt petícióknál ugyanez a kérés, kerüljenek át az A részbe. Más mondani nincs. Még egyszer kellemes nyaralás mindenkinek.